Morning, ladies and gentlemen. Dear colleagues. Jó reggelt kívánok! Kedves kollégák, kezdjük meg a munkánkat, és kezdésként igazából nem is kell semmit mondanom, úgyhogy a hatos napirani ponttal kezdhetjük a munkánkat. Az 2011-2020-as időszakra vonatkozó új európai energiastratégia felé. Bobinska kollégánk a felelős ennek a témának, és meg is adom neki a szót azonnal, és lesz egy kis vita ezt a témát övezően, viszont tízkor meg kell kezdenünk majd a szavazást. Bobinska, Kolászka Bobinska asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Ez a kezdeti vitánk első vitánk, ezért nem szeretnék túlságosan sokat beszélni, inkább több időt szeretnék hagyni a vitának. Az Európai Bizottság egy 2011-es, 2020-as időszakra vonatkozó új európai energiastratégiát dolgoz ki, és jelenleg folynak a konzultációk a szociális partnerekkel Európában, és igazából a jelentésünk része ennek a konzultációs folyamatnak. Ezért nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament specifikálja a fő követelményeket az energia, az európai energia stratégiát illetően. Koncentrálnunk kell arra, hogy mik a fő területek számunkra. Számos ilyen kérdés van, ahol meg kell választanunk a prioritásokat, annak érdekében, hogy a jelentésünk ne legyen olyan, mint egy karácsonyfa, vagy egy nagy mix, habár én szeretem a jó gulyást. Nem szabad ö, ö, azt a hibát elkövetnünk, hogy mindent beleforolunk ebben a jelentésbe, ami eszünkbe jut, és közben elfeledkezünk arról, hogy mi is fontos. Nagyon nehéz a munkánkban az, és ezt elmondom nyíltan, hogy nehéz az időbeli be, beosztás, hiszen az utolsó verzióját, a végső verzióját a jelentésnek július 14-ig el kell juttatni fordításra. A szakbizottságunkban szeptemberben fogunk erről szavazni, és októberben pedig Strasbourgban a plenárisan szavazunk erről. Tehát nagyon kevés az idő arra, hogy megvitassuk a végső tervezetet a többi frakcióval, illetve a többi szakbizottsággal. Az egyetlen módja annak, hogy hatékonyak legyünk, és szeretném megkérdezni erről az önök véleményét is, ezzel kapcsolatban. Tehát azt szeretném, hogyha mindenképpen a lehető leghamarabb eljutatnánk a véleményüket hozzám írásban. Főként az elnyék jelentéstevőket kérném meg arra, hogy a lehető leghamarabb küldjék el a megjegyzéseiket nekem kompromisszumot kell kidolgoznunk, és egy jó jelentést kell megfogalmaznunk. Nem szabad, hogy ez nehéz legyen, mert eh, számos pont eh, pontot meg kell mutatnunk az új európai energiastratégia kapcsán. Biztonságot eh, és kiegyensúlyozott hozzájutást kell garantálni az energiához, és mind a magán, mind pedig a nagyüzemi fogyasztóknak megfelelő árakat kell garantálni. Ezen kívül törekedni kell az energia megtakarítására, illetve az innovációk használatára és a széndiokszid kibocsátás csökkentésére. Amit még hangsúlyozni kell, az az, hogy, hogy biztosítsuk azt, hogy minden jelenlegi kötelezettségvállalást figyelembe veszük a jelentésben, ezt hangsúlyozzuk, és különböző szankciók is lesznek akkor, hogyha nem hagyják végre megfelelően a stratégiát. Meg kell nézni azt, hogy milyen főigazgatóságok vesznek majd részt a szabálysértési eljárásokban. Először is el kell érnünk azt, amit már meghatároztunk. Ezen kívül a végrehajtás időpontja március 3-a következő évben a, a harmadik energiacsomagot illetően, és ez a dátum már most is annyira közelinek tűnik, hogy azt sejthetjük, hogy a, a bizottság valószínűleg előkészít már dokumentumokat a szabálysértésekkel kapcsolatban. Nem csak a tagállamoknak kell megfelelniük a különböző szabályoknak, hanem a nemzetközi szinten és meg kell ezeknek felelni, és az Európai Bizottság ebben aktív szerepet fog vállalni a jelentésben. Azt is hangsúlyozták, hogy milyennek kell lennie az infrastruktúrának. Megnevezték a célkötőzéseket a stratégiákban. Tudjuk, hogy milyenek az általános célkötőzések, de nagyon sok dolgot figyelembe kell vennünk tehát eddig a végrehajtásról beszéltem, most pedig a, az infrastruktúráról szeretnék beszélni. Nem csak az intelligens energiáról van itt szó, hanem kimondja a jelentés egyeteműen azt, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy intelligens energiahálózatokkal lássuk el az Európai Uniót, és hogy ezek átlépjék a, az országok határait is. Tehát ezeknek a hálózatoknak magukba kell foglalniuk más országokat is. Honnan szerezzük erre a pénzt? Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen több milliárd euróra van szükség az infrastruktúrára. A jelentés azt hangsúlyozza, hogy szükség van a piaci mechanizmusokra, és ez egy olyan kérdés, amelyet megvitathatunk, megmutathatjuk azt, hogy valóban elég elegek -e ezek a piaci mechanizmusok. A jelentésben azt is kiemelik, hogy mi az energiahatékonysági potenciál az energia megtakarítás kapcsán, és lehet, hogy itt is ugyanik kell arra, hogy mi az a külső dimenziója. Az Európai Unió jelenleg előkészíti a politikáját ebben a tekintetben, és én azt szeretném, hogyha az AFET beli kollégákkal együtt egyértelművé és pontosan tudnánk tenni azt, hogy milyennek kell lennie a energiapolitika külső dimenziójának, hogyan lehetne erősíteni az a, a szállítást, milyen fajta speciális szerződésekre lenne szükség, milyen, hogyan lehetne felgyorsítani a folyamatot. A jelentésben ezt nem igazán emelték ki, nincs az ez megfelelően, szerintem itt néhány módosításra még szükségünk lesz ezt illetően. Végezetül pedig a jelentés kihangsúlyozza a kutatás szükségességét is, és a terv részét képezi annak a cselekvés tervnek, amely a széndiokszid kibocsátást kívánja csökkenteni. Úgy gondolom, hogy ezt folytatnunk kell, és javítani kell a fő pontjait. Úgy gondolom, hogy van még egy terület, ahol az Európai Uniónak koncentrálnia kell, koncentrálni kell a nem hagyományos energiaforrásokra, a megújuló energiaforrásokra, hiszen ezekkel diversifikálni lehet az energiaellátást, és csökkenteni lehet a plusz ellátást való függőségünket. A jelentésben nincs eléggé szó az ellátás biztonságáról, illetve a 194-es cikk alkalmazásáról a Lisszaboni szerződésben. A szolidaritást amelyet Öttinger is gyakran emleget, ez csak nagyon homályosan, nagyon kismértékben van megemlítve, pedig egyetemű az, hogy az energiabiztonság nagyon fontos, és ennek kapcsán a szorítás is, azt, ezt viszont nem hangsúlyozták a jelentésben. Hogy ez mennyire fontos, azt láthatjuk a jelenlegi konfliktusból is, amely úgy tűnik, hogy ismételten kiéleződött Fehér Oroszország és Oroszország között. Köszönöm szépen, köszönöm a figyelmüket, és várom a segítségüket, köszönöm. Köszönöm szépen ezt az első bevezetést. Zárdos úr következik. Uh, Elnök úr, engem tetszett szólítani? Mészáros. Köszönöm. Elnézést kérek, nem értettem jól a nevemet. Szeretném megköszönni a jelentős, jelentéstevőnek ezt a munkáját ebben a, annyira fontos kérdésben számunkra. Szeretném elmondani, hogy a Lisszaboni szerződés ratifikálása után az Európai Unió energiastratégiája egy új helyzetből közelíthető meg. Egyfelől a tagállamok hatáskörébe soroljuk az energiaügyet, másik részről négy alapra kívánjuk helyezni az unió energiapolitikáját. Biztosítani szeretnénk az energiapiac működését, garantálni szeretnénk a biztonságos ellátást, ösztönözni akarjuk az energiahatékonyság és az energiatakarékosság kérdését, főleg a megújuló energiaforrások fejlesztésével, valamint össze akarjuk kapcsolni az, kapcsolni az európai energiahálózatokat. Ezek az új célkitűzések viszont továbbra is biztosítják a tagállamoknak a jogot, hogy választhatnak a rendelkezésükre álló e-, energiaforrások között, és meghatározhatják energiaellátásuk általános szerkezetét. A népesség robbanásszerű növekedésével egyre nő az Európai Unió energiafüggősége. Előrejelzések alátámasztják, hogy 2030-ra Európa kénytelen lesz energiaimportjának 65%-át egy harmadik országból biztosítani. A földgáz ellátásban ez a szám akár 80% is lehet. Törekednünk kell a szállítási útvonalak és beszerzési források további diverzifikációjára. Kulcsfontosságú lehet a jelenlegi működő erőműveink rekonstrukciója is, mivel átlag életkoruk 37 év körül mozog az Európai Unió energiarendszerének teljes beruházási költségét 4000 milliárd euróra becsülik a szakértők, ebből viszont 100 milliárd eurót kellene új erőművek építésére költenünk. Nem elég hatalmas összegeket fordítani a már elavult erőműveink leszerelésére, mint például Kozlodúj esetében tettük, hanem oda kell figyelni a karbantartásukra is. A tagállamoknak felül kell vizsgálniuk az atomenergiával kapcsolatos nézőpontjukat is, mert hiszen a legújabb kutatási projektek, mint például az ITER is alátámasztották, hogy tiszta, nagy mennyiségű energiát csak így tudunk majd előállítani. Stratégiai jelentőségű lehet az energiahatékonyság kérdése is, mely véleményem szerint három alappilléren nyugszik. Az energia hatékony előállítása, az energia hatékony felhasználása és az energiaveszteségek csökkentése, mint például az építőiparban. Ezekhez azonban egy nagyon lassú úton vezető korszakváltáson keresztül visz az út. Támogatnunk kell a regionális energiastruktúrák létrejöttét is. Minél közelebb akarunk jutni az egységes energiapiachoz, annál jobban csökken a tagállamok egyéni szerepe, de viszont erősödnek a régiók szerepe. Erősödik a régiók szerepe. Ez különösen fontos a közép-európai országok számára, ahol a regionális együttműködés valójában csak most indult be. Köszönöm szépen! Kollege Girek. Girek kollega következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Kedves kollégák, amikor az energia kérdéséről beszélünk, akkor mindig emlékeznünk kell arra, hogy mennyire fontos a versenyképesség. Az energia és a versenyképesség kérdése összekötődik egymással teljes mértékben. Másrésztről viszont minden tagállamnak különböző energia mixe van, és ezért a versenyképesség minden tagállamban más lehet. Ugyanakkor ezt nem veszik eh, figyelembe az európai stratégia uniform megközelítésében. Nem lehet eh, harmonizálni az energiaforrásokat, nem lehet eh, létrehozni egy átlagos megoldást, Hogyha ezt kívánjuk megtenni, akkor ez egy klímacsomagba fog végződni. Emlékszem, hogy a klímacsomag úgy készült, hogy a COP15 tustalálkozóra koncentráltak Kopenhágában, és ez egy kicsit nem volt realista mindenképpen a széndiokszidot szerettük volna csökkenteni, azonban most már Kopenhága után tudjuk, hogy milyen eredményen járt ez a konferencia. Úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kell tartanunk a... Ha megtartjuk mindenképpen a klímaváltozási csomag által előírtakat, akkor Európa egyáltalán nem lesz versenyképes. Beszélhetünk a az EU 2020-as stratégiájáról, arról, hogy mit szeretnénk elérni, de ez csak álom marad, egy valamilyen szinten nem igazán valós elképzelés. Nos, a csomagot el fogják majd tekinteni, erre szükség is van. Arra kell koncentrálnunk, hogy mi, ami, mi az, ami valóban megvalósítható a csomagból, és úgy gondolom az energiahatékonyság lenne az, ami valóban megvalósítható. Ennek kell lennie az alapnak az energia szektor fejlesztését illetően. Mindemellett Európa megosztott az atomenergiát illetően. És miért van ez így? Miért nem lehetséges az, hogy a jelentésben legyenek olyan előírások, amelyek egy újfajta nyitást eredményeznének az atomenergia irányába Európában. enélkül nem sikerül majd elérni a célkitűzéseinket. És ezen kívül vannak gyenge pontok is, amelyeket javítanunk kellene, például a gyenge minőségű hálózatok, a az interkonnektorok hiánya, amit a jelentés készítő már említett, vagy az úgynevezett Carrington hatás. Nem tudom, hogy mindenki ismerje ezt a kifejezést, ezt a koncepciót. Sajnálom, hogy ilyen sokan beszélek erről, de hadd mondjak néhány háttérinformációt. A 19. században a telekommunikációs hálózatok gyorsan romlottak, amiatt, hogy e- erős volt a nap részéről az elektromágneses sugárzás, a, transformerek kiégtek, és ami most fog történni, illetve ami történt, az az volt, hogy hirtelen felerősödött elektromágneses sugárzás a nap ból. Most viszont nagyon-nagyon sok interkonnektorunk van már, nagyon sok transformerünk van, és hirtelen előfordulhat az, hogy a világ nagy részén energiakimaradás, áramkimaradás lesz, és ez nem science fiction, ez, ez valóban egy valós veszély. A tervezőknek ezt a lehetőséget is figyelembe kell venniük, és az amerikaiak már ezt teszik egyébként. Tehát szeretném hangsúlyozni azt, hogy mi a legfontosabb véleményem szerint. Át kell tekintenünk az energia csomagot. A célkütőzései túlságosan és ambiciózusak voltak, és a megközelítés pedig egy átlagos megközelítés volt, és ezt nem lehet így kezelni. Elnök, köszönöm szépen. Simanski úr. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen. Az ilyenfajta dokumentumokkal, amelyeknek a címében az van, hogy stratégia az, hogy a különböző elemeket és a különböző célkitűzéseket egyensúlyba hozza. Talán nem nehéz az összes követelést felsorolni, amelyik ebben a teremben elhangozhat, és olyan forgatókönyvről beszélünk, amelyet majd egy idő alatt hoznak létre. Az előző cselekvési tervben két követelés, követelmény kategória volt. Az egyik az éghajlatváltozással kapcsolatos volt, a másik pedig az energiaellátási kérdésekkel. Ugyanakkor ez a két kategória kapcsolódik egymáshoz. Az energiahatékonyság, a megújuló energia ugyanis biztosítja az ellátás biztonságát. De ez időt vesz igénybe. Jelenleg a legtöbb eszköz, amely rendelkezésre áll, nem elegendő ahhoz, hogy gyorsan megszabaduljunk a nagy a magas kibocsátás energiaforrásoktól. Ha megnézzük Közép-Európában a helyzetet, akkor látjuk, hogy a környezetvédelmi és az energiaállátási célközösségek között nincsen egyensúly, és ez azt fogja jelenteni, hogy még jobban függünk a gáztól, a földgáztól, és ez pedig ahhoz vezet, hogy még súlyosabbá válik az energiaellátásnak a problémája. Ez pedig folytatódni is fog. Itt a, az orosz közvetítők től való függőségünkről beszélünk. Ugyanis ez az energiaellátás kérdését közép-kelet-európában súlyossá teszik. Tehát arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan oldjuk meg ezeket a problémákat, hogyan biztosítsuk, hogy amikor meglesznek a megfelelő feltételek, a, elsősorban a politikai feltételek, akkor hogyan cselekedjünk. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Tormes úr. Azt hiszem, hogy először is ezt a bizottsági dokumentumot eh, stratégiai jellegébe kell tennünk. Amikor elolvastam, akkor azt a kérdést tettem fel magamnak, hogy mik a prioritások. Nagyon sok gondolat van benne, de igazából nem láttam át, hogy melyek a legfontosabb kérdések, tehát melyeket kell először megoldani, mielőtt a többi, többi sorra kerül. Azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb kérdés az a versenyképes árak kérdése. Még mindig olyan helyzetben élünk, ahol a, az elektromos áram és a gázpiac azt mutatja, hogy 95%-át ennek a forrásnak csak 12 vállalat biztosítja. Tehát a harmadik csomagban az a fontos, hogy összehangoljuk a, különböző intézményeket, tevékenységét, azért, hogy ez a 12 vállalat az milyen fajta struktúrákat állít föl. Franciaországban a parlament egy belső piaci csomagot állít össze, és és ha megnézzük a francia energiapiac struktúráját, ahol az EDF és a GDF, tehát az elektromos és a gáz társaság nagyon aktív, és az EON a legnagyobb külföldi cég, amely csak két és fél százalékát birtokolja a piacnak. Tehát a francia kormány egy EDF-GDF-et támogató struktúrát állít föl, hogy megvédje a saját cégeit, és tulajdonképpen monopóliumot hoz létre Európában. Tehát a harmadik csomag nagyon fontos, ezek az egyik legfontosabb kérdés. A másik, és ehhez meg kell értenünk azt, hogy az energia egy ciklikus üzlet, amely 35-40 éves ciklikus, ciklust jelenti. A, az elektromos áramárak, amelyek nagyon olcsok a 90-es évek elején, végén és a 2000-es évek elején, amikor a 27 tagállamnak a piaca összekapcsolódott, akkor több kínálat volt, mint kereslet. De most és 2025 között három tendenciát fogunk látni. Az egyik az, hogy az európai erőműveknek kétharmadát vagy felét le kell cserélni, mert elérik az életciklusok véget. Ez magasabb kilovatóra árat jelent. A második, az infrastruktúra is már elöregedett. Még megnézzük, hogyha Nyugat-Németországban mi a helyzet, ugyanis az egyesítés után Kelet-Németországban nagyon sok új erőművet építettek, de a Nyugat-Németországban e, e, lévőek azok 40-45 évesek, Franciaországban hasonló a helyzet. Tehát amikor mind az elosztás mind a szállítást nézzük, akkor azt jelenti, hogy újjáépítésre van szó. szó. Tehát a, ezért a kilövett óra ár fel, feljebb megy, mert különben nem tudnak mibe beruházni. Ezért, hogy az áraink versenyképesek legyenek, meg kell nézni az árok más paramétereit, amely a gáz és elektromos áram mennyiségét jelenti. Tehát ezért úgy látom, hogy a a gazdaságnak az átlagos, általános költségeit lejjebb kell tartanunk azért, hogy a következő években az energiahatékonysággal törődjünk, mert így tudjuk csak ellensúlyozni ezt a kilovatóra árat hiszen nem lehet a, az alapvető fizikai törvényekkel szembe menni. A biztonság kérdését illetően pedig egy kicsit kevésbé aggaszt engem, mint más kollégákat ez a kérdés, azért, mert a Gazpromnak úgyis meg kell hajlania. Egyrészt azért, mert nagyon-nagyon rossz a képe a globális beruházókkal, és nekik szükségük van a világ pénzére. Tehát ezért beadják a derekukat. meg és mi, európaiak, sokkal jobban felkészültek vagyunk, mint két évvel ezelőtt, és Herbert és Vidal Quadras urakkal, mi és Simanski úrral ezt megbeszéltük, és optimista vagyok arról, hogy nekünk megvannak már a válságterveink, és sokkal inkább lesz ez a reverse flow, tehát a visszafelé áramlás. Tehát nézzük és Kolaszka, Bovinska asszony jelentésében is azt kellene látnunk, hogy az Európai Bizottság vizsgálja meg, hogy hol vannak földgázforrások Európában. Tehát egészen a Balkánig meg kellene vizsgálni, hogy hol van itt közetek között gáz. A másik kérdés a megújuló energia kérdése, és itt a nemzeti cselekvési terveket kell erősíteni. Ennek is kapcsolata van nyilvánvalóan az infrastruktúrával. Az infrastruktúra csomag szememben az egyik legfontosabb kérdés. Ezt nagyon jól kell megtervezni. Ennek egy, két aspektusa van. Az első a szállítási útvonalak kérdése. Hogyha az európai politikusok eredményt akarnak elérni, akkor ezt a bizonyos fajta karácsonyfa megközelítést le kell adni. Tehát nem kicsi költségvetésből kell 80-90 szállítási útvonalnak a korszerűsítésére költeni hiszen ez 100 milliárd beruházásokat jelent hanem inkább arra az öt vagy hat folyosóra kell koncentrálnunk, ahol hatalmas áramlás lesz, különösen szélenergiában 2020 után. Tehát fontos, sürgős, hogy a bizottságot megkérjük, hogy részletes forgatókönyveket dolgozzanak ki a 2013 utáni időszakra, ugyanis itt a hálózatokkal kapcsolatban fontos kérdések merülnek fel. Az utolsó kérdés pedig a finanszírozás, és hogy hogyan tudjuk az európai költségvetés és az európai beruházási vagy magánbagoknak a pénzét felhasználni közösen. Tehát a mi kevés pénzünket olyan eszközökkel kell összekötni, amely elég súlyt jelent majd. Végül pedig, mivel az energiahatékonyság annyira fontos, mind az energiabiztonságra, az árak és a mi programunk szempontjából, ezért ezt a hierarchiában magasabb helyre kell tennünk, és az energia ellátás, önellátásnak kell lenni a legfontosabb kérdésnek. Köszönöm szépen. Szeretnék arra utalni, hogy még 25 percünk van, 6 felszólaló, plusz a jelentéstevő, plusz a bizottság képviselője, eddig négyen tudtak csak hozzászólni, hogyha így folytatjuk tovább, akkor nem leszünk tízig kész. Azt kérném mindenkit, hogy egy-két percben foglalják össze a mondandójukat, és tízkor pedig szavazunk. Bálcitis úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt Elnök úr, igaza van, a lehető legrövidebben kell összefoglalnunk a mondandónkat, hogy mindenki hozzá tudjon szólni. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéskészítőnek a nagyon jó bevezetésért, és eh, az energia szektor továbbra is eh, eh, kötődni fog az európai Unióhoz. Nem csak arról kell tárgyalnunk, hogy hogyan fogunk, hogyan fogjuk kialakítani a versenyképességét az Európai Uniónak, csak három kérdésre szeretnék koncentrálni. A jelenlegi válság Fehér Oroszország és Oroszország között ismételten kiemelt ennek a kérdések a fontosságát, és egyértelmű az, hogy független energia piacra van szükségünk Európában, főként a gáz kapcsán, annak érdekében, hogy a gázellátás, az energiaellátás ne legyen manipulálható politikai okokból. Ma a gáz, gázellátást 40%-kal csökkentették, és szeretnék arra emlékeztetni, hogy Litvánia 30%-a magasabb árat fizet. Tehát, hogyha versenyképességről szeretnénk beszélni egy országon belül, akkor az nagyon nehéz ezt megtenni ma. Ami pedig a versenykép illeti, egyetetek Turmes úrral, erre a kérdésre kell koncentrálnunk, és ebben a jelentésben megfelelő figyelmet kell ennek szentelni, hogy az Európai Bizottság létrehozzon egy olyan testületet, amely nem csak az energia árakkal foglalkozik. Hogyha létrehozzuk ezt a testületet, akkor eléggé érdekes tényeket tudunk majd megtudni. Láthatjuk, hogy milyen nemzeti prioritások vannak az egyes tagállamokban, és a jövőben el kell gondolkodnunk a versenyképes energiaforrásokról, és a megújuló energiaforrásokat kell előtérbe helyeznünk. Egyetértek a jelentés készítőjével, hogy van egyfajta konflikt, hogy ez a fajta konfliktus Fehérország és Oroszország között mindenképpen megfigyelő figyelmet kell, hogy kapjon a preambulum bekezdésekben, és arra is koncentrálnunk kell, hogy milyenek a, az Európai Unió piacán a, a, az egymással való összekötetés. Eh, Benson eh, úr következik. EU, er Köszönöm szépen, hogyha EU-s energiapolitikáról beszélünk, akkor beszélhetünk külpolitikáról és biztonságpolitikáról is egyidejűleg. Tehát eh, én azt szeretném mondani, hogy a kőolajtól, a földgáztól való függőség az EU-ban tovább fog növekedni. Most már azt kockáztatjuk, hogy a világ kis részéből származó eh, energiától fogunk függeni, tehát mindenképpen a saját ellátásunkat kellene javítani. Ebben az összefüggésben arra lenne szükség, hogy további befektetéseket tegyünk az európai energiainfrastruktúrába, főként határokon átnyúlóan. Ezen kívül nagymértékben be kell fektetni a, fejl- a kutatásban is, és a szén szegény technológiákat kell előtérbe helyezni, hogy Európa a saját energiaforrásait tudja használni. Ezen kívül afelől sincsen kétség, hogy az energiapolitika az Európai Unióban egyre inkább piacorientáltnak, piac alapúnak kell lennie. Az európai energiapiac liberalizációja sokat jelentene az energiabiztonság biztosítása szempontjából. Úgy gondolom, hogy Európában nagy problémák vannak a versenyképességet illetően. Nyolc évvel ezelőtt jó magam is tárgyaltam a liberalizációs csomagról, és azt látottam, hogy nagyon sok nemzeti érdek volt, amely megadályozta a liberalizációt, megakadályozta az igazi versenyt a vállalatok között. Nyolc év telt el, most már a jó úton haladunk, de még mindig sokat kell tennünk. Az energiapolitikának hozzá kell ahhoz járulnia, hogy az energiabiztonság növekedjen, és a üvegházi gázok kibocsátását csökkenteni lehessen. Claude Turmes már utalt arra, hogy ezt össze kell kötni az energia ö, ö, biztonság kérdésével, tehát egyrészt foglalkozunk az stratégiával, és energiahatékonysági tevőként energiahatékonysági cselekvési tervről beszélünk, és úgy gondolom, hogy ezt a két jelentést egymással koordinálnunk kellene, hiszen ez a két jelentés összefügg egymással. Tehát valóban koordinációra lenne szükség, hiszen két egymással összefüggő téma van. Gencser úr. Nagyon nehéz néhány percen belül beszélni ezekkel a fontos kérdésekről. Talán kellene egy megfelelő, elég hosszú vitát folytatni ezekről a kérdésekről, ugyanis ez az Európa 2020-as programnak az egyik legfontosabb kérdése. Ilyen rövid időben nehéz ilyen kérdésekről beszélni, de szerettem volna egy integrált projektről beszámolni. Toja úr is részese ennek. Van egy integrált program, szállítási program, amely elektromos és hidrogén energiát használ föl. Ez tipikus példa arra, hogy hogyan lehet a termelést fejleszteni és az integrált energia felhasználását segíteni. Azt hiszem, a finanszírozásra kell koncentrálnunk, a kevés el, el, rendelkezésünkre álló forrást észszerűen kell felhasználnunk. Ez az egyetlen módja, hogy megálljuk az ellát, a termelés és eltárás kérdését. Hübner kolléga. Dziękuję bardzo. Köszönöm szépen ez a dokumentum hasznos. Ugyanis mindegyik európai ország válsággal küzdködik. Ezért segítenünk kell ennek a stratégiájának a megvalósítását. Rövid távú és hosszú távú célkitűzéseink vannak. Jelenleg fontos kiválasztani, hogy melyek azok a legfontosabb projektek, amelyeket meg tudunk valósítani az elkövetkezendő kilenc évben, év során. A gáz csak egy forrásból jön, és hallunk a shale gasről, amely három-öt éven belül rendelkezésre állhat. Tehát a következő években olyan célkitűzéseket kell választanunk, amelyeket most meg tudunk valósítani. A jelentősből hiányzik ugyanakkor, hogy azt, hogy a pénzügyi eszközöket olyan célokra kell fordítani, amelyeket a tagállamok és a közös alapokból meg tudunk valósítani a tagállamok költségvetéseit november végére le kell zárni. Tehát ezért a rendelkezésre álló eszközöket fel kell használni. Tehát ezért rövid távú célkitözéseket kell felállítanunk, hiszen lehet, hogy három-négy év múlva nem tudják az államok ezeket a célkitűzéseket megvalósítani. Tehát fontos, hogy ebben a jelentésben a stratégiai célkitűzésekhez hozzárendeljük az eszközöket is, legyenek olyan alapok, amelyeket a tagállamok, és aztán olyan projektek, amelyeket a tagállamok, és amelyeket a közösségi költségvetésből fedezünk. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja de Angelis úr. Nagyon sok feladatunk van az energia hatékonysággal kapcsolatban az elkövetkező évek során. A hatékonyság és a biztonság a legfontosabb kérdések Európa számára. A 2020-as stratégiának a nagyon ambiciózusak a céljai, hiszen Európának független piacra van szüksége, és a 2020-as stratégia a megújuló energiakkal, az energiatakarékossággal és az üvegházhatású gatások gázokkal kapcsolatban, és a, a belső, energi, belső egységes energiapiac és és az európai energiastratégiai terv mind olyan célkitűzések, amelyeknek az elérésére innovációt kell felhasználni. Nyilvánvaló, hogy az energia érzékeny geopolitikai kérdésekkel érintkezik, és ezt mutatta a, az, e- a válság is. Az, az európai energiastratégiának a biztonságellátására a nemzeti terveknek a megújuló energia és energiatakarékosság és energiahatékonysági terveit figyelemmel kell követni. nem csak egy szándéknyilatkozatra van szükség, hanem valamit le is kell tenni az asztalra. A strukturális alapokat fel kell használni azért, hogy, hogy egy igazságos, kiegyensúlyozott piacot hozzunk létre. Amikor megnézzük a 2013-tól 2020-ig tartó stratégiát, akkor az Euró, a 2020-as célkitűzésnek a célkitűzét is meg kell e, néznünk a munkahelyek számát és a megújuló energiát illetően. Amikor a biztonság, hatékonyság és munkahelyekről van szó, akkor megfelelő finanszírozásra is van szükség, e, hiszen ez nagyon fontos kérdés. Rübis úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Igazából én a kutatás és energia területére szerettem volna kitérni, és szerintem el kellene azon gondolkodnunk, hogy milyen eszközöket alkalmazunk itt a kutatás területén annak érdekében, hogy az európai helyzetet javíthassuk. Elsősorban fontos az, hogy az energia tárolásáról beszéljünk, mert főként az megújuló energiaforrások kapcsán a tárolás áll előtérben, és itt különböző lehetőségeink vannak annak érdekében, ha, és, és, és ezek javítása egy igazi kihívás. A második eh, kutatási lehetőség az egy közös kutatási megközelítés lenne a CO2 tekintetében. Úgy gondolom, hogy a széndiokszid tárolása a Földben nem igazán hosszú távú megoldás, és meg kellene néznünk azt, hogy a széndiokszidot olyan anyagokkal, mint például eh, nem lehetne a széndiokszból metánt, vagy bármilyen más anyagot előállítani, amely sokat segíthetne az ipar számára. A harmadik pont, amely szerintem igenis lényeges, az az, hogy hogyan lehetne a kutatásban súlypontot adni az energiahatékonyságnak, és úgy gondolom, hogy a nyolcadik kutatási keretprogramban egy 50 milliárdos energia csomagot kellene létrehoznunk, hogy ezeket a kérdéseket is meg lehessen válaszolni. Ulfskuk asszony következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Svédül fogok beszélni. Árnyék jelentéstevőként a szocialista frakció részéről szeretnék köszönetet mondani ezekért a bevezető szavakért és a vitáért. Nagyon fontos az, hogy mit szeretnénk elérni, és mit szeretnénk hosszú elérni, azért, hogy már elég gyorsan meg tudjuk határozni a feladatainkat. Véleményem szerint fontos az, hogy ne hozzunk létre új konfliktusokat ezen a területen. Az energiapolitika rendkívül fontos, és ebben az az érdekes, hogy az a terület, ahol a legkisebb politikai konfliktusok vannak, és ahol a legnagyobb egyetértés van, az pontosan az energiahatékonyság kérdése és ennek növelése. Nagyon sok jó elképzelés van itt, de ezekből a legkevesebbet sikerült elérnünk, a legkevesebb dolgot tettünk ezen a területen. Ezért fontos az, hogy az energiahatékonyság kérdését valóban előre vigyük itt vannak még a megújuló energiaforrások is. Tudjuk, hogy vannak problémák, például az energia, a megújuló energiaforrások terjesztésével kapcsolatban, legalábbis olyan körülmények között, olyan mértékben és olyan feltételekkel, mint a hagyományos energiaforrásokat. Nem szabad elfelejteni a fogyasztókat sem, nem szabad, hogy Európa egy része egyfajta energiaszegénységben éljen, és hogy legyen olyan eh, EU, eh, legyenek olyan TEU tagállamok, ahol a, ez, ez sújtaná a, az állampolgárokat. Nem hiszem, hogy minden politikai kérdést most kell megoldanunk, de hogyha az energiahatékonyságot eh, növelni szeretnénk, szeretnénk több megújuló energiaforrást alkalmazni, és sokkal jobban szeretnénk befektetni az infrastruktúrába, akkor tudunk csak előre haladni. És pontosan az ilyen válságos időben, mint például most. Elnök, köszönöm szépen. Lehet, hogy talán még a bizottság képviselője hozzászól, Ottman asszony. Jól mondtam? Hauptmann, Hauptmann asszony. Köszönöm szépen a bizottság. Novemberre készíti el a dokumentumot, Figyelmesen hallgattuk ezt a vitát, amely gazdag volt gondolatokban. Nem hiszem, hogy konkrét reagálást kellene most tennünk a különböző prioritásokat illetően voltak legfőjebb kisebb különbségek. Meghallgattuk ezeket, és a konzultáció lezárásával július végén, július másodikán megfigyeljük ezeket. Köszönöm szépen! Azt szeretném megkérdezni, hogy szeretne Kolászka Bobinszka asszony még hozzászólni jelentéstevőként? Ha igen, akkor megvan a lehetőség erre. Igen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm ezt az eszmecserét. Világos, hogy az elvárásaink a bizottsággal kapcsolatban különbözőek. Ugyanis a vita során azt is hallottuk, hogy meg át kell vizsgálni az éghajlat és energiacsomagot, ugyanakkor Mások a megújuló energiára szeretnék helyezni a hangsúlyt. Nyilvánvaló, hogy a stratégiai célkitűzéseket meg kell állapítani. A bizottság ezt már megtette, nekünk most a parlamenti célkitűzésekre kell e, koncentrálnunk. Ugyanakkor következetesnek kell lenni, tehát vagy közös európai energiapolitikát akarunk, amely biztonságot és alacsony árakat fog nyújtani, vagy pedig mindegyik tagállam konkrét helyzetére szeretnénk koncentrálni. Nyilvánvalóan mindegyik tagállamnak megvan a saját energia mixe, de közös energia piacra kell koncentrálnunk. Csak így tudunk alacsony árakat és biztonságot nyújtani. Tehát segítenünk kell a bizottságnak, hogy ezt elérje. Tehát ez, hogy közös energiapolitikánk legyen. Nagyon nehéz lesz megoldani, hogy a ezt a politikát, hogyha nem támogatják ezt pénzügyi eszközök. Tehát ezt a dokumentumban, ezt az aspektust ki kell dolgozni. Tehát köszönöm a hozzászólóknak, és várom az írásos megjegyzéseiket. Köszönöm. Köszönöm szépen Kolinszka Bobiszka asszonynak, és engedjenek meg egy végső mondatot részemről. Nagyon sokat beszéltünk a célokról, és nagyon könnyű általában a célokban megállapodni. Lehet, hogy azt kellene megpróbálnunk, hogy a célokat egy kicsit intenzívebben megfontolnánk, hogyan lehetne ezeket jobban elérni, hiszen gyakran technikai jellegű problémák is felmerülnek, amelyekről beszélnünk kellene. Például a hálózatokról nagyon sokat beszéltünk ma, és én azt szeretném, hogyha kihasználnánk az alkalmat arra, hogy egyszer majd szakértőkkel beszéljünk, és elmagyaráztassuk azt, hogy mi lehetséges technológiailag. Hiszen nagyon sokat szeretnénk az energia, megújuló energiaforrásoktól, most is vannak már deficitek, nem annyira egyszerű a technológia, tehát nem csak arról van szó, hogy összekötjük egymással a hálózatokat, tehát mindenképpen meg kellene hallgatni a mérnökök véleményét is, és meg kellene néznünk azt, hogy a terveink megvalósíthatóak-e. Szerintem el kellene gondolkodni azon, hogy egy kis találkozót tudnánk-e szervezni a szakértőkkel. Tudom, hogy ez nehéz, hiszen lassan már itt van a nyári szünet. Köszönöm szépen, ezzel le is zárom a vitát, hiszen már csak egy-két perc múlva kezdjük a szavazást, és addig szünet tartunk, a szavazólistákat még kiosztjuk, és addig megbeszélhetik a dolgaikat, két perc múlva folytatjuk. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, el kell végeznünk a munkánkat. Folytassuk. Abstimmung. Abstimmung. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es geht los. Akkor kezdjük. Egy kicsikét hosszas szavazó listánk van, de szerintem minden jól szervezett. A sorrenden változtattunk, gondolom ez nem lep meg senkit, a gépjárművekről lesz szó, a Langen féle jelentésről. Ha egyet értenek, akkor kezdjük meg. Egy rövid megjegyzésem lenne, ha megengedi elnök úr, csak pontosítani szeretnék valamit. Kilenc kompromisszum érkezett, egy helyen két kompromisszum is szerepel. Nevezetesen a hosszú távú célra vonatkozóan. Én megtanulmányoztam, hogy mely javaslatokat terjesztették elő, és én úgy döntöttem, hogy az eredeti kompromisszumomat visszavonom, és a 150-es kompromisszumos javaslatra tennék javaslatot. A 40 g-mal kapcsolatosan pedig el kell döntenünk, nem pusztán az, hogy technikailag mi lehetőség, hanem hogy a kisjárműveknek mi a haszna. Ez pedig az európai középosztály. Tehát a 150 g-ban megállapodhatunk, de kérem, hogy, és előre szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, hogy ilyen kompromisszum kész volt ebben a vitás kérdésben. Köszönöm szépen, akkor az egyes módosító ki szavaz nemmel, van a megjegyzés Thomas kolléga, ami a középosztályt illetén egy kicsikét másképp látom a helyzetet. Itt minden szavazatot meg kéne számlálni, meg kéne néznünk, hogy ki hogyan szavaz, ellenőrizni. Rendben, a titkárság nagyon segítőkész, de akkor talán ellenőrizzük, hogy ki szavazza meg, ki ellenzi, Fidel Kadras urat is megvárjuk, hogy helyet foglaljon, és akkor röviden ellenőrizzük. Kérem, hogy szavazzunk hogy most megszavazzuk azt, hogy megszakítjuk az ülést és elmegyünk úszni, ki van ellen, mellette, tehát elektronikus szavazás következik. A kártya. Egy perc és egy kártya. Két néppárti kollégával többen vannak. Három. Tehát hárommal többen vannak a néppártól. Hol, asszony? Nem működik sajnos a készülékem. Segíteni tud valaki? Most már rendben van. Nincs villany, valamilyen ok folytán. Ha minden rendben van, akkor kérem szavazzunk. Rendben, még egyszer. Tehát az egyes módosító mellett ellene tartózkodás. Akkor, ha úgy gondolják, akkor ellenőrizzük, de számomra világos volt. De ezt, ha minden alkalommal megteszek, akkor holnap reggel is se leszünk kész. Lezárom a szavazást. Ez jó volt. Tehát elutasítottuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 59-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 60-as, az egyes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, nem tudom, hogy nem mondtam még semmit. Jól kezdjük, tehát akkor ellenőrizzük ezt is. A szavazást megnyitom, lezárom. Egy percre megint nem működik a készülékem. Hol az, hogy mi történik ott? Nincs áram? Túl sok a megújuló energiaforrás talán. Elnézést. No? No? It works or not? Most működik, vagy nem? nem lehetne kicserélni? Nincs gond. A 29-est elfogadtuk, 67-es mellett ellene ez okafogyottá vált, köszönöm. A 80-as következik mellette. Tehát a 80-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. Akkor lépjünk tovább. 81-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 84-es első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfog, elutasítva. 86-os mellette illetve ez okafogyottá válik, figyelnem kéne. 11-es mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás, egyértelműen elfogadtuk, de ellenőrizzük. Tehát a kettes kompromisszumosról megnyitom a szavazást. Megint egy néppártival több van? Rendben van, akkor lezárom a szavazást. Egyértelmű, elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene Tehát a 87-est elfogadtuk, igen, tehát eh, ez ezt akkor elintéztük. A 13-as következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 96-os is rendben van, 40-es is, 103-as következik mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 104-estől a 107-esig ezt elintéztük, tehát ez okafogyottá vált. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor a 110-estől blokkban egy kiegészítés a hármashoz, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 116-os kiegészítés, mellette ellene tartózkodás elutasítva. A hetes kompromisszum mellett ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Tehát a hetes kompromisszumos elektronikusan szavazzuk. Egy néppártival több van. Köszönöm. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 18-as mellett tehát mellette ellene. Tehát még egyszer meg kéne néznünk, ki szavaz a 18-as mellett. Ellene. Ellenőrizzük még egyszer. Tehát a 18-as elektronikusan ellenőrizzük. Lezárom. Elutasítva. 122-es tizen 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 126-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 129-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 133-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 137-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 141-es mellett, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 146-os a négyes kompromisszumot géppel ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom. Akkor így rendben van. Nem működik. A tízessel van valami probléma. Tud valaki segíteni? Ellene szavazott? Mellette. Rendben. Az eredményen amúgy sem változtat. A 150-es rendben van. A 166-os lent mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as, 24-es egy, egyben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 170-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 171 mellett ellene tartózkodás elutasítva. 172-es mellett ellene ellenőrizzük, tehát a 172-est, megnyitom a szavazást. 172-es. Lezárom. Elutasítva. 173-as mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadva. A 8-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. viele Seiten weiter, 28. Több oldalal később, 28-as, kiszavazza meg, túl gyorsan haladunk, ez a 11. oldalon van a 28-as, mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A hatos kompromisszumos következik mellette ellene tartózkodás elfogadva. 240-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 243-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. 246-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt ellenőrizhetnénk, tehát a 246-ost elektronikusan. Rendben, lezárom. Akkor mégiscsak elutasítottuk. A 31-es következik mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Akkor ezt ellenőrizzük, a 31-est tehát ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 34-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, a 35-öst akkor le kéne ellenőrizni elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk kettes mellett Sajnos most már ez a vonat elment. Nincs Mit nem hallottam? A 34-esnél azt kértem, hogy ellenőrizzük. Akkor ezt még egyszer megismételjük. Általában nem szoktunk visszalépni, de ha nem hallottam, akkor elnézést. Tehát a 34-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm. Akkor azért mindent nem fogunk újra. A kettesről a kettes következik. Kettes, tehát mellette. A kettes mellett. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. Tehát a kettest megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás el, elutasítva. 3-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. Négyes mellett, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a négyest, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Ez igen, szoros. 44-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Ez egyértelmű volt. 46-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 6-os mellett ellene tartózkodás elfogadva, 49-es mellett ellene, tartózkodás elf mellett ellene, tartózkodás elfogadva, 8-as mellett ellene, tartózkodás elfogadva, 55-ös, az rendben van, tehát akkor a záró szavazás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. És egyértelmű az eredmény, gratulálunk. Akkor következik Wir kommen damit zur Abstimmung Intertransition System of a következő szab, tételről egyben szavazunk, ki támogatja, ki van ellene elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Még egyszer a második, ez egy egységes, egyben történő szavazás, mégpedig elektronikusan, az átviteli rendszer üzemeltetők közötti ellentételezési mechanizmusról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Egy néppárti kollégával többen vannak. Lezárom a szavazást. Akkor ez rendben van, elutasítottuk, és következik a Marinescu féle jelentés. Excuse me. Elnézést, a Figuredo jelentésről szavazunk most. Amendment, uh, to, uh, to amendment yeah, you, tell me, you tell me please. So, wir kommen zur Abstimmung. Akkor szavazzunk. Az egyes mellett kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Kettes mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Hármas mellette. Ellene. Ez szoros. Tartózkodás. Akkor elektronikusan a hármast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötös mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszumos mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, tehát az egyes kompromisszumos, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 14-es, illetve a 7-es következik mellette, a 7-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8 kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 11-es rendben van, 2 kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás, akkor ellenőrizzük a kettes kompromisszumost, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. 28-as, a 12 két részben, egyes rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellett, ellene, tartózkodás elfogadva, 15-ös mellett, ellene, tartózkodás elfogadva, 16-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. A többi okafogyottá válik. Következik a négyes kompromisszumos mellette ellene mm, tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29-es szóbeli módosító, Madurell kolléga. Elnézést, azt hittem, hogy szólni akart valamit. 29-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 30-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellett ellene tartózkodás elfogadva, 37-es mellett ellene tartózkodás elutasítva 38-as mellett, ellene tartózkodás elfogadva 6-os kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadva 7-es kompromisszumos, mellett ellene tartózkodás elfogadva 48-as mellett ellene, tartózkodás elfogadva. 49-es mellett ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszumos mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 54-es mellett elnézés, itt volt egy szóbeli. Köszönöm szépen, elnök úr az etikus szót szeretnénk kivenni ebből a módosításból, mert szerintem ez félreértésekre ad okot. Köszönöm. Vannak-e ezzel ellenvetések, hanem akkor az 54-est kitámogatja ellene? A többinek már elment a kedve? Sajnálom. Tehát még egyszer az 54-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Jó, akkor harmadszor is ellenőrizzük az 54-est a szóbeli módosítóval együtt. Megnyitom a szavazást, lezárom, és elfogadtuk. Cavallio asszony Um Elnézést. Ismételjük meg, nem volt fordítás, ami ritkán fordul elő. Ich versuch's noch einmal jetzt. Übersetzung. Tehát fordítással kérem, hogy ne stresszeljenek, mert még jól állunk az idővel. Az 54-es még egyszer elektronikusan fordítással együtt. 54-es elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és az eredmény még több. Még többen támogatják, mint az előbb. 55-ös kiegészítés, ki támogatja, ellene, ki tartózkodott, akkor elfogadtuk. 56-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadva, 57-es mellett, ellene tartózkodás elfogadva 58-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk 59-es mellett, ellene ellenőrizzük az 59-est, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva 60-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. A záró szavazást elektronikusan megnyitom. Megint egy néppártival több van. Lezárom a szavazást. Egyértelmű eredmény, gratulálunk, ennyi. Azt hiszem, hogy el, eleget szavaztunk mára, tehát gratulálunk, minden elismerésünk, és a többi. Akkor a két szavazással végeztünk, következik a tízes napi rendi pont. Kérem, hogy akik most távoznak, ezt csendben tegyék, hogy tovább folytathassuk a munkát. Ez egy javaslat az Európai Energiaipari Gazdaságélénkítő Program módosítására. Ladies and gentlemen, können Sie bitte Die Damen und Herren, die sich noch akik még beszélgetni akarnak, akkor ezt kérem a termen kívül tegyék meg. Use the time for the next point, please. Szeretnénk rátérni a következő napi rendi pontra, hiszen egy látogatónk érkezik. Frau, jetzt hat nur eine das Wort, nämlich Frau von Bemt. Van Brent asszony kap szót. Kérjük, hogy fejtse ki a problémát, illetve az eredményt. Dank u wel, voorzitter. Um, ehm, collega's. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Előttünk van az Európai Bizottság rendelete, és azzal kezdeném, hogy egy nagyon rövid áttekintést adok a, a dossziéről. Nagyon fontos ezt, hogy még egyszer megnézzük, ha bár ismerjük ezt, mielőtt még rátérnék konkrétan a bizottság javaslatára, és egy első jelentést adnék a jelentésről, amelyet tegnap benyújtottunk fordításra. Tehát a rövid előtörténet ennek a dossziénak az az, hogy 2009-ben az Európai Bizottság előállt egy javaslattal a gazdasági válság tekintetében, és tudjuk, hogy ez a válság nem ért véget, és arról beszélt a bizottság, hogy a nem felhasznált alapokat arra használják, hogy főként az energiaprojektekbe történő befektetéseket támogassanak ezzel. Az Európai Bizottság javaslata három nagy területre koncentrált, három szemszögre, amelynek alapján támogatni lehetne a projekteket. Az egyik a elektromos infrastruktúra, a második az offshore szélerőművek, a harmadik pedig a szén megkötés és tárolás a CCS technológia. Ezt a projektet a trialógusban jóvá is hagyták, ha bár az Európai Parlament azt szerette volna, hogyha az eszközöket rendelkezésre bocsátják a megújuló forrásokra, illetve az energia takarékosság, energiahatékosságra is. Habár kisméretűek az energiahatékonyság, illetve megújuló energiaforrási projektek, de mégis nagyon hatékonyak lehetnek. Például helyi szintű munkahelyeket tudnak teremteni, és ebben a tekintetben is nagymértékben támogatják a gazdasági fellendülést. Az Európai Parlament a háromoldalú tárgyalása során részben sikeres volt, hiszen a bizottsági javaslatot nem módosították ennek megfelelően, de az Európai Bizottság elkötelezte magát arra, hogy a nyilatkozatban az Európai Parlament véleményét felvegye, és a nem elköltött pénzeket is majd ennek megfelelően költse el. Na most pedig az Európai Bizottság az ígéretét most már betartja, és ebben a tekintetben szeretném elmondani, hogy mi abszolút partnerei leszünk az, az Európai Bizottságnak ebben a javaslatban, hiszen a célunk az az, hogy ezt a rendeletet a lehető leghamarabb jóvá hagyhassuk itt az Európai Parlamentben, és a lehető leghamarabb átadjuk a tanácsnak megfontolásra, ami önök előtt van, az hatékony, egy hatékony javaslat, és így a fennmaradó eszközöket, amely nem túl sok, de ezek az eszközöket fel lehet hatékonyan használni, hogy ezeknek a hatása olyan nagy lesz, hogy hogy az energiahatékonyságot, illetve a megújuló energiaforrást is figyelembe veszik, ezt a parlament kérte. A helyi, illetve a regionális hatóságoknak adnak lehetőséget, és ez az eszköz támogatja a technikai megoldásokat, illetve a különböző jogszabályokat is. Tehát azok a projektek, amelyek már eh, megvannak, azokat valóban lehet eh, támogatni ezekkel az eszközökkel. Ezeknek a nagy eh, előnye majd a munkahelyben fog megmutatkozni, hiszen nagyon sok projekt van az energiahatékonyság és hát, az energia megújuló energiaforrások kapcsán, és nagy hatása lesz ezeknek az eszközöknek arra is, hogy hogyan használják fel ezeket a finanszírozási eszközöket. Kedves kollégák, szeretném megismételni azt, hogy ez a javaslat rendkívül jó, és a parlament, amit kiállt, azt megvalósították, és a feladatunk most már az, a különböző frakciók részéről, hogy, és főként az én feladatom ez, hiszen ezért azért kettem azt a jelentést, mert nagyon közel áll hozzám ez a téma, de mindenképpen azt szeretném, hogyha lehető leggyorsabban sikerülne ezt megvalósítani, talán még a belga elnökség alatt. Rem, és egyébként már az első kapcsolatfelvételt megtette ennek irányába, és remélem, hogy sikerül előhaladni majd. Ez azt jelenti, hogy önök az én jelentésemet, én jelentésemben egy módosítást fognak találni, egy kiigazítást, amely még inkább kihangsúlyozza majd a zöld munkahelyek fontosságát lehet, ez egy nagyon szerény módosítás, de mégis fontos kihangsúlyozni azt, hogy mennyire fontosak az innovatív projektek az energia kapcsán. Tehát az innováció a legfontosabb az energiapolitikánk kapcsán. Ezen kívül arról is gondoskodnunk kell, hogy a már meglévő struktúrákkal létre lehessen hozni egyfajta kapcsolatot, illetve a kohéziós alapokkal is megfelelő kapcsolatot kell létrehozni, és a fel nem használt eszközöket, a 15 milliót, ezt is a költségvetésben lehessen vonni. Nos, ezek a legfontosabb módosítások, amelyeket én szeretnék megtenni. Mindenképpen várom a kollégáimnak a véleményét. Én mindenképpen azt szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság javaslatát erősíteni kell, de az is nagyon fontos, hogy gyorsan tudjunk eljárni, és gyorsan megszülessen a megállapodás a tanácsban. Ez nem lesz annyira könnyű, hiszen vannak a tanácsban olyan tagállamok, akik azt szeretnék, hogy a pénzt ne használják fel új befektetésekre az energiahatékonyság területén, hanem az eszközöket a tagállamoknak adják vissza. Kedves kollégák, én úgy vélem, hogy az lenne a jó, hogyha energiáról, gazdaságról van szó, illetve a klímaváltozásról, akkor erre ügy, ügyelnénk. Szeretném hangsúlyozni, hogy a gazdasági válság még nem múlt el, és nagyon sok tagállam ezen a terület, ebben a pillanatban azzal van elfoglalva, hogy a költségvetését rendbe hozza, és nekünk pedig arra kell ügyelnünk, hogy továbbra is befektessenek az energiába, és szerintem ez a dosszié pontosan erre jó. Elnök, köszönöm szépen a kedves kollégának, és eh, a Nangjász kollégám jelentkezett. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük a jelentéstevőnek is az előadását. és jelentéstőként eh, az EPP nevében is egyetértek ezzel. Ugyanakkor van néhány megjegyzésem. Először is egyetértek az ütemtervvel, tehát amikor en- európai energiafellendülési élénkítési eh, tervről van szó. Az idő ugyanakkor nagyon szoros, tehát szükség van a hatékony, konkrét eh, és gyors projektekre tehát ez az egyik fontos kérdés. Ugyanis komoly válságban élünk, és ma délelőtt már beszéltünk az energiapolitikáról, és azt hiszem, hogy jó lesz ebbe az irányba elmozdulni, ugyanis a hatékonyság és az alternatív energiaforrások kulcskérdések. Beszéltünk energiahatékonyságról, különösen a városi területeken. És a szabályozásnak meg kell felelni az energiaellátási irányelvvel kapcsolatban, tehát az épületek energiahatékonyságával kapcsolatban. Nos, a stratégiát illetően amikor az EMA projektről van szó, azt hiszem, hogy a rendelkezésekre álló adatok, maradék adatok, nem pedig növekedők. Több projektre van szükség, még akkor is, hogyha az az EMA finanszírozás csökkent. Tehát fontos, hogy földrajzi egyensúlyt érjünk el. És nem akarjuk, hogy az EMA az a tagállamok költségvetését terhelje. Az eszközöket illetően a pénzügyi intézmények kérdését illetően azt hiszem, az EMA előző szabályozásának első idejében nem használtuk ki a lehetőségeket. A PPP-ken, tehát a magán és állami forrásokon keresztül sokszorosíthattuk volna a lehetőségeket, és akkor a projektekkel előre léphettünk volna. Azt hiszem, hogy ez a maradék szám, ami itt van, nem igazán felhasználható, és meg kell vizsgálnunk, hogy az energiagazdaságot újra indíthatjuk-e a felvázolt megoldások alapján. Tehát tökéletesen egyetértek azzal, amit hallottunk, és mindent megteszünk majd azért, hogy mindezt minél hamarabb elvégezhessük, mert ez a legfőbb célkitűzésünk. Köszönöm. Ganz herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Tomás eh, kolléga jelentkezik még. Uh, thank you. Uh... Köszönöm szépen uh, a jelentéstevőnek a munkáját. Azt hiszem, hogy a legsürgősebb feladat, hogy a bizottságban minél gyorsabban megszavazzuk ezt, hogy elkezdhessük a tárgyalásokat. A bizottság javaslata jó, nem látom szükségét a módosításoknak, és a mögöttes gondolat, Eh, hogy valóban 115 eh, eh, ezer millióról van szó, de mindesetre, hogyha pénzügyi eszközöket hozhatunk létre, amelyek megfelelő súlyjal bírnak, akkor ez megoldás lenne. Tehát az Európai Beruházási Bank és a WWF, eh, amelyek már a KKV-kkel kapcsolatban Dél-Kelet-Európában eh, rendelkezik eh, tapasztalattal. Tehát, hogyha a, az EU költségvetés vállalja a legnagyobb kockázatot, és akkor a különböző bankok segítségével a PP-n keresztül Kancsár úr ötletével bevonhatja a magánbankokat is, hiszen nekik is akkor kevesebb kockázatot kell fedeznie. Azt hallottuk, hogy a pénzügyi válság egyik eredménye az, hogy a helyi bankok, amelyeknek a kis projektekre kellene a pénzt biztosítani. Nagyon aggódnak a rezsiköltségek miatt, ugyanis ezeket csökkenteni szeretnék az ilyen kemény körülmények között. Épp ezért úgy döntöttek, hogy kisebb kölcsönöket nem adnak. Pedig, hogyha nem elemzik őket és nem látják a kockázatokat, akkor ez nem helyes. Tehát, hogyha ez az alap a kockázatok egy részét átveszi, akkor sokkal könnyebb a helyi bankokat bevonni, és kölcsönt biztosítani ezekre a fontos projektekre, mint az épületek átalakítása, akkor az intelligens mérők, hatékonyabb gépek és a többi az fontos. Tehát akkor lesz egy olyan eszköz, amely súlyjal rendelkezik, és a a beruházóknak a tőke hozzáférését biztosítja. Tehát azoknak, akik az energiahatékonyságot akarják megvalósítani. Azt hiszem, ez lenne a helyes megoldás. Tehát jó a javaslat, fel kell gyorsítani. Az országok kormányai előtt mi rendelkezünk érvekkel, mert hogyha azt akarjuk, hogy valami hasonlót tegyenek a nemzetek kormányai, és mind a 27-en nemzeti alapokat hoznának létre, hogy az ilyenfajta beruházást ösztönözzék, az ö, ö, sokkal költségesebb lenne, mint hogyha egyetlen európai alap lenne, amely ezekben segítene. Köszönöm bedanke mich, Herr Nistelrooy. Köszönöm szépen, Van Nistelrooy úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban az előttünk álló javaslat a parlamentnek a, az eredménye, hiszen eh, megpróbáltunk a jövőbe eh, mutatóak lenni, és láthatjuk, hogy az energiahatékonyság, amelyet annyira, amely mellett annyira kiálltunk, az valóban megvalósult. Ez volt a fő célkötözésünk. Az innováció is fontos, innovatív módon kell a pénzt folyósítani, főként a válságok idején, amikor a bankok kevésbé gyorsan folyósítanak eszközeket az innovatív projektek számára, és a, a rizikós projekteket nem annyira támogatják. Szerintem ez az eszköz pontosan ö, áttörést eredményezhet. És ha nincsenek eszközök, akkor a terveket nem valósítják meg. Valóban új finanszírozásra van szükség, és ez valóban egy pozitív eredménnyel fog járni. A szinergia javaslata a, tö- hogy szinergia valósuljon meg a többi alappal, az nagyon jó. A második innováció, amely ebben az eszközben rejlik, az az, hogy hogy itt főként a e, helyi hatóságnak adjuk a, e, a szerepet, hiszen mi nem tudjuk, hogy mi, mi a legfontosabb, de számukra, de a széndiokszid csökkentés e, 2020-ra ez fontos szegetezésünk, és ehhez adunk egy eszközt, és nagyon fontos az, hogy ezt figyelembe vegyék majd. Hogyha az EU 2020-ra gondolunk, és annak kapcsán azt mondtuk, hogy a legfontosabb célkötűzés az az, hogy ne csak a tagállamok vegyenek ezekben a projektekben részt, hanem a régiók is. Tehát ezeket a szerepvállalókat is meg kell céloznunk a 2020 célkötözésekre, illetve a széndiokszid csökkentés elérésére. Szerintem ez nagyon fontos. A Lisszaboni célkötözésekből pont ez hiányzott. Főként a tagállamokra koncentráltunk, és senkit nem érdekelt az, hogy mi történik a, a helyi szinten, hogyha ugyanazt a elkötelezettségvállást támogatjuk, akkor így közelebb kerülünk az állampolgárokhoz is. Tehát pénzügyi innováció jelent ez a javaslat, és elkövetkező hónapokban beszélnünk kell az Európai Bizottság zászlós hajó célkötőzéseiről, és remélem, hogy ez valóban jól fog érzedni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Tikau asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint Van Nisztelrooy úr is, én is szeretném hangsúlyozni a beruházások fontosságát az épületek energiahatékonyságával kapcsolatban. Tehát minden ilyen intézkedés üdvözlendő. Azt hiszem, hogy ez az 500 milliót gyorsan el költhető az energiahatékonyságra. Márciusban az Európai Tanács először ismerte el célkitűzésken a 20%-os energiahatékonyság elérését 2020-ra. A a június 17-i tanácsülésen megerősítettek ezeket a célkitőzéseket, és azt hiszem, hogy most már elvárhatjuk, hogy a bizottság konkrét intézkedéseket tegyen a 20%-os energiahatékonysági növékenység céljából 2020-ra. Tehát fontos, hogy a fennmaradó összegeket erre használjuk fel. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy ez ne legyen elszigetelt kezdeményezés. Emlékezzünk arra, hogy 2009 áprilisában a regionális fejlesztési rendelkezéseket módosítottuk azért, hogy ennek az alapnak 4%-át az energiahatékonyságra az épületek energiahatékonyságára fordítsuk és a szociális lakásokra. 2007-ben a nemzeti programokban sok ország ugyanis nem rendelkezett erről a költségvetésről. Most felülvizsgáljuk a költségvetéseket, és a tagállamnak és a bizottságnak fel kellene használni ezt a lehetőséget, hogy ezt a 4%-ot emelje azért, hogy a lakások energiahatékonyságát növeljék vele. Akkor a bizottságnak még megadom a szót, ha egyet ért, egy rövid hozzászólás erejéig. Elnök úr, Először is szeretném megköszönni a parlamenteknek, hogy a bizottság kezdeményezését támogatták. Nagyon fontos az ütemezés, mint ahogy a jelentéstevő is hangsúlyozta és említették eh, eh, többen is azt, hogy ez a kiegyensúlyozó eh, hatás mennyire fontos. Épp ezért a, a megmaradt összegeket ebből az alapból a többi forrással együtt talán felhasználhatjuk, és így együtt ez mégiscsak jelentős összeg lenne, hogy segítsük ezeket a kezdeményezéseket. Hallottuk, hogy nem maradjanak ezek a kezdeményezések elszigeteltek. Most gondolkodunk a pénzügyi tervvel kapcsolatban, hogy új megoldásokat találjunk, amelyek ebben segítsenek. Köszönöm az intézményeknek, együtt működünk majd azért, hogy minél hamarabb eredményeket találjunk, és az év vége előtt döntésre jussunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van Brent asszony kívánna még szólni? Um, nagyon röviden, csak annyit szeretnék elmondani, hogy az elkövetkező hetekben felveszem informálisan a kapcsolatot a többi frakcióból származó kollégáimmal, annak érdekében, hogy a dossziét a lehető leghamarabb meg lehessen valósítani. Langsam. Bedanke mich auch ganz. Önnek is nagyon köszönöm, és akkor ezt a napirendi pontot, ezt a vitát lezárjuk, és júliusban a jelentést fogjuk megtárgyalni. Tehát akkor ez a napi rendi pont lezáró, lezárható, és akkor a spanyol miniszter asszonyjal folytatjuk majd az eszmecserét, a spanyol államtitkárral, de ő sincs még itt, úgyhogy van egy kis problémánk. Nem tudom, kinézette már valaki, hogy esetleg az ajtó előtt várakoznak.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 Tehát az utolsó pont, Vidal Quadras sincs itt, azt előrehozhattuk volna. Akkor sajnos szünetet kell tartanunk, elnézést. Er Nem tudom, hogy mikor érkezik meg a spanyol miniszter. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, äh, ich bedanke Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen türelmesek voltak. Az a gond, hogy a spanyol elnökség még most van útban a repülőtéről, viszont Vidal Quadras úr egy komoly teljesítménnyel ide sietett, és az ő napirendi pontját akkor előre tudjuk hozni. Úgyhogy egy külön díjjal kell jutalmaznunk ezt az olimpiai rekordnak is számító futás teljesítményt. Quadras úr, öné a szó. Nézzük, hogy mi a helyzet a földgáz ellátással, az irányelvel, úgyhogy megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. Itt szóltak, illetve úgy értesültem, hogy 12-kor kerül sorra az én jelentésem, úgyhogy igen, nagy rohanással azért sikerült az irodámból ideérni most. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok minden árnyék jelentéstevőnek, és önnek is, elnök úr, a rendszeres és folytonos segítségükért az elmúlt hónapokban, amikor hat hónap ezelőtt megkezdtük a földgáz ellátásra vonatkozó irányelv kidolgozását, előkészítését. Pontosan erre volt szükség, erre a nagyon szoros együttműködésre, ugyanis ez segített minket ahhoz, hogy, és most nem akarok álszerény lenni, hogy egy ilyen sikeres eredményre jutottunk. Tegnap egy informális megállapodást sikerült kötni a trilógusban a tanácssal, ezen rendelettel kapcsolatosan. A szöveget ma mindenkinek megküldjük, amint megkapjuk a zöld jelzést a nyelvi jogászoktól. Úgyhogy reméljük, hogy mindenki megkapja ezt a szöveget. A tanács várhatóan holnap fogja elfogadni a koreperen, és mi a szakbizottságunkban pedig remélhetőleg a kompromisszumról a júliusi héten fogunk szavazni, amikor egyébként a rendszeres ülésünket tartjuk és feltehetőleg a szeptember második plenárison kerül majd napirendre. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak is, kiváló munkát végzett, és komoly segítséget jelentett a koordinátorok közötti közvetítése, és külön köszönet a spanyol elnökségnek, akik mindig időben értesítettek minket a tanácsban zajló munka állapotáról. A tanácsban zajló tárgyalások is nagyon hasznosak voltak. Egy intelligens munka folyt, nem semmiféle kémkedésről nem volt szó, pusztán az eredményt volt ez hivatott segíteni. Remélhetőleg elégedettek lehetünk mindannyian a tárgyalások kimenetelével, és amint ez a irányelv megvalósul, lényegesen csökkenti majd az EU ráutaltságát a gázimportra. Az M-1-es standard bevezetésével a fordított áram technológia megvalósulásával a tagállamok között ez három éven belül várható, és azt is szeretném megemlíteni, hogy a bizottság fokozottabb szerepet fog kapni a vészhelyzetben eh, hozandó intézkedések koordinálása terén, és ez eh, lehetőséget eh, teremt arra, hogy a bizottság is biztosítani tudja, hogy a tagállami akciótevek ne akadályozzák a gázellátást. Ez egy nagyon fontos kulcskérdés volt a tárgyalások során nevezetesen a bizottságot eh, felhatalmazzuk, hogy beavatkozzon az ilyen eh, akciótervekbe annak érdekében, hogy minden tagállam számára biztosítani lehessen a megfelelő gázellátást. Ez a szolidaritási szellem mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy válság idején minden tagállam, különösen azok, akiket leginkább érint a válság, hozzájuthassanak a kellő mennyiségű gázhoz a védett fogyasztók számára. Ami pedig a geopolitikai szempontokat illeti, több rendelkezést is bevezettünk, ami az e- EU fontos szerepének ad külön jelentőséget a vészhelyzetek esetén történő fellépésre, amikor az EU-n kívüli okok miatt szakad meg a gázellátás. Az ilyen válságok ugyanis súlyosan érinthetik a tagállamokat. Ez különösen ma aktuális, releváns kérdés, hiszen ma egy újabb válságot élünk meg Fehér Oroszország és Oroszország között. Ha ez a válság nem oldódik meg, akkor ennek igen súlyos kihatása lehet a balti tagállamokra, illetve esetleg Lengyelországra nézve is. Szerencsére a bizottság gyorsan lépett. Tegnap az energiaügyi főigazgató Minskbe repült, és remélhetőleg sikerül feloldani a válságot minél előbb. Azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk, hiszen számos nagyon jó kompromisszumot sikerült elérnünk a gáz szigetek kapcsán, ezek bekapcsolásába az ellátásba. A destinációs záradékokkal kapcsolatosan is sikerült megállapodni, a bizottság és a tagállamok között megfelelő információ áramlást biztosít ez. Még egy nagyon fontos pont szeretnék említeni, ami számunkra, a parlament számára külön fontos volt. Hangsúlyozni kell, hogy az első védelmi vonal a piacok. Ez most már teljesen egyértelműen kitűnik a szövegből. Lezárásképpen volt egy különösen kényes kérdés számos kollega számára, nevezetesen egy nyilatkozat a vészhelyzetben foganatosítandó intézkedések kapcsán a bizottság részéről most már lehetőségként rendelkezésre áll, tehát megfelelő mechanizmusokat kezdeményezett a bizottság uniós és regionális szinten. Regionális szinten ez lehet tagállam, több tagállam, vagy egymás különböző tagállamok egymás melletti régióinak a, az egysége. Ez a rendelet egy valódi megoldást jelent egy valós problémára, az infrastruktúra fejlesztést segíti elő nemzeti szinten, és az összekapcsolás révén a tagállamok között is minimum ellátási szintet ír elő minden háztartás számára. Ugyanakkor lehetővé teszi a gyors koordinációt a vészhelyzetekben adott reagálások között, az unió között, illetve harmadik országok között. Őszintén szólva a tanács kezdeti álláspontját tekintve, ami pusztán egy irányelvre irányult, ez volt a tanács eredeti álláspontja, hogy csak irányelvet akartak volna készíteni. Azt hiszem, hogy ehhez képest igen hosszú utat jártunk be, nagyon szorosan együttműködtünk, és technikailag egy nagyon jó rendelet született. Kedves kollégák, nyilvánvalóan és remélhetőleg önök is majd támogatni fogják ezt a kompromisszumot júliusban, és ha elolvassák a szöveget, amit minden árnyék jelentéstevő támogatott, akkor egyetértenek majd velem abban, hogy ezt mindenféleképpen támogatnunk kell. És természetesen, mint mindig, rendelkezésükre állok, hogyha kérdéseik lennének a szöveget elolvasva. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szépen köszönöm Vidal Quadras úrnak a bevezetőt, illetve a kiváló munkát. Ez egy nehéz feladat volt, egy kisé hosszúra nyúl, de mindenféleképpen azt hiszem, hogy nagyon érdekes eredmény született ebből. Ketten jelentkeztek hozzászólásra. Mészáros úrnak adok először szót. Nagy figyelemmel követtük Vidal Quadras úr tevékenységét és ezt az egész ügyet, és nagy hálával tartozunk neki azért, hogy ennyi munkát fektetett bele, és igyekeztünk mi is valamelyest hozzájárulni. Különösen közép-európai országai számára ez az anyag nagyon fontos, és nagyon jó, hogy létrejöttek ezek a strukturális, ezek a struktúrák, regionális struktúrák, amelyek a négyes annexben találhatók, mert ez egy nagy buzít, buzítás azoknak az országoknak, hogy hogy ahol valóban nincs megoldva az infrastruktúra átkapcsolása, hogy ezt megtegyék. Egy, a gázimport függőségünk egyre jobban növekszik, és ami a megnövekedett fogyasztásnak és a belső termelés csökkenésének köszönhető. Az elmúlt években nem egyszer fordult elő, és valószínűleg elő fog még fordulni, hogy Oroszország csökkentette vagy megszüntette az Európába szállí, irányuló gázszállítást. Ezért ebből kifelőleg a jelenlegi 2004 per 67 per EK földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló irányelv már nem nyújt kielégítő jogi keretet a mai helyzetben. Ez a javaslat, a mostban jutott javaslat a földgázellátás biztosításában a főszerepet a belső földgázpiac játsza majd e szerint, miszerint a gázellátó cégek uniós szinten képesek lesznek az unió egész lakosságához eljutni a, a földgázellátási zavarok megelőzése és a biztonságos gázellát, gázellátás legjobb biztosítékát a széles, megfelelő összeköttetésekkel rendelkező versenyképes belső piac jelenti azzal, hogy diverzifikált ellátási forrásokat és útvonalakat kínál. <clears throat> Szükség van erre a javaslatra, mert előfordulhat, hogy egy tagország egyoldalúan meghozott intézkedése kockáztatja az egész közösség belső gázellátását. Továbbá a tagországoknak fel kell térképezniük hogy egy esetleges válság idején mekkora hiány ellensúlyozására kell felkészülnünk. A gázinfrastruktúra létrehozása az egyes tagállamokon belül és a közösség egészében alapvető fontosságú az ellátási zavarok kezelésére. Nagy szerepet fognak játszani még az energiabiztonság megvalósításában az olyan jellegű intézkedések is, mint például a tüzelőanyagváltás, mivel ezek az esetleges zavar esetén gyorsan alkalmazhatók és jelentős keresletcsökkentést érhetünk el vele. Európának össze kell fognia, ha kiutat akarunk találni a gázellátási zavarok okozta energiaválságból. El kell gondol, gondolkoznunk azon is, hogyan csökkentsük a gáz felhasználását bizonyos területeken. Ilyen például a földgáz alapú áramtermelés is, ahol ez megoldható lenne más, olcsóbb és környezetbarát energiaforrások kialakításával. Gondolok itt az atomenergiára és a megújuló energiaforrások nyújtotta lehetőségre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Claude Thomas. Uh, I have also really... Én is, uh, én is gratulálni szeretnék Alejónak, és uh, talán nem mindenki tudja, hogy a uh, kedden a tárgyalások uh, első fordulója során a probléma az volt, hogy a uh, tagállamok nem akarták, hogy az Európai Bizottság szerepet játszon a nemzeti e, sürgősségi tervek ellenőrzésében. És fennállt annak a kockázata, hogy nem lesz elegendő európai összehangolás, koordináció. Tehát nem volt könnyű előre látni, hogy hogy lehet a kormányokat megmozgatni. És akkor Alekhónak az a ragyogó ötlete támad, hogy az orosz kapcsolatot felhasználjuk. És ezért sikerült nagyobb politikai figyelmet irányítani a keddi tárgyalások előtt erre a kérdésre. És ez nagyon jó működött, és ezért tegnap este óta gáz áramlik megint csak a vezetékeken, vezetékeken, tehát ezért ragyogó volt ez a megoldás. Ezt még én sem tudtam, köszönöm szépen ezt az információt. Nem tudtam, hogy ilyen jó eredményeket tudunk elérni, de hát ez mindent megmagyaráz. Van Nisztelrooy kollega következik. Tisztelt elnök úr, az előttem szóló után azt kérdezem, hogy hogyan lehet még ezt növelni. A jelentés készítő egy igazi sportteljesítményt is mutatott, hogy eljöjjön hozzánk, de most komolyra fordítva a szót, nem hiszem, hogy a háttérről kell beszélnünk, inkább a az eredményről kell beszélni, és a mai események, az eheti események is megmutatják azt, hogy új eszközre van szükség ahhoz, hogy a szorodást egymás között meg tudjuk gyakorlatilag is mutatni. Most már van egy gázkoordinációs csoport, amelynek megvan, hogy mikor kell fellépnie, és vannak regionális dimenziók is, úgy gondolom, hogy egy ilyen javaslattal, és kitölthetjük ezt, megtölthetjük ezt azzal, eh, amit Buzek elnök is eh, mondott, valóban így tudunk eh, testet adni az egymás közötti szolidaritásnak. Úgy gondolom, hogy egy ilyenfajta javaslatokban meg lehet eh, mutatni, hogy anélkül mindent központosítanánk, valóban eh, eh, el tudunk járni, és hogy hát ehhez egy válság kellett, ezt láthatjuk, hiszen a válság miatt kezdtünk el azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a gázszállítási rendszert. Persze sok mindent lehetne még tenni, például az, az összekötetések tekintetében, a tanácsban is foglalkoznak ezzel. Szerintem összességében jó ez a jelentés, jó az a munka, amelyet elvezett a kollega. Igazából csúcs teljesítményt nyújtott Vidal Quadras különböző területeken. Köszönöm szépen. Ja, beim Danken sind. Elnök, hogyha már a köszönet nyilvánításnál tartunk, akkor én is szeretnék köszönetet mondani a munkatársaknak a titkárságnál, a képviselőknél, a tanácsnál, a bizottságnál, hiszen gyakran elfelejtjük őket, hiszen a különböző tárgyalások között vannak még kisebb tárgyalások is, és a munkatársak rendkívül sok energiát, időt fektetnek abba be, hogy jó eredményre jussunk. Nem szabad ezt sem elfelejteni. Simanski úr kapja meg következőként a szót. Ja oczywiście gratuluję sprawozdawcy. Nem szépen. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, ugyanis jelentős munkát végzett, és nagy erőfeszítéseket tett. Ez a rendelet nagyon fontos. <clears throat> Nyilvánvaló, ahogy a célkitűzésünk, hogy kompromisszumot érjünk el, amely meg kell, hogy feleljen a különböző elvárásoknak, lehet, hogy vannak ennél a parlament nézőpontjánál ambiciózusabb eh, nézőpontok is. A, a tanácsnál a különböző kérdések, például a fordított áramlás kérdése, olyan kérdések, amelyekhez ragaszkodott a tanács. Ez azt fogja jelenteni, hogy az AMAL eh, vezetéknél eh, a beruházók nem biztos, hogy megpróbálják ezt a fordított áramlást. E, e, hogyha nem mennek jól a dolgok Oroszországon, akkor lezárják ezt. A másik kérdés a jogi feltételek. Mi valami jobbat javasoltunk, tehát az exportálási záradékokkal kapcsolatos javaslatunkkal, tulajdonképpen sokkal általánosabb megoldás sikerült. Reméljük, hogy ez nem fog egy olyan helyzethez vezetni, hogy az Európai Bizottság úgy érezze, hogy már nem kötelessége olyan szerződéseket kötni, amelyek a kárt, tehát olyan szerződésekkel szembe menni, amelyek kárt tesznek a piacnak. Egy regionális válság kezelést akarnak bevezetni, de reméljük, hogy ez nem fog olyan helyzethez vezetni, hogy az Európai Bizottság nem ér ez felelősséget a regionális válság miatt hiszen az egész Európai Unióra hatással van, hogyha a gázellátás akadozik. Vannak ugyan jogi megoldások, amelyek nem feltétlenül hatékonyak és ezeket még e, gyengítette is a tanács. Tehát szerintem nincs igaz a tanácsnak, hogyha gyengíti a mi szerepünket, különösen a küls kapcsolatokat életen, Remélhetőleg hogy nem fogják az elkevezett gázválságokat csak kereskedelmi válságoknak tekinteni, hiszen mindennek van politikai dimenziója és kormányok, különösen az Európai Unió keleti kormányai számára politikai fellépés kell, különösen nem látjuk, nem tudjuk politikai szerepünket betölteni. Sikerült ugyanakkor olyan rendelkezéseket megtartani, amire szükség van. Madurel kollega következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretném elmondani azt, hogy az árnyék jelentés nem tud itt lenni, mert egy másik épületben van, és nem tud érni. Szeretnék gratulálni Vidál Kvadresznek a munkájához, és szeretném megköszönni a barátságos szavait is, amit a spanyol elnökséghez intézett. Ez lehetővé tette számunkra azt, hogy igazi eredményeket érjünk el, amelyek valóban szükségesek voltak az Európai Unió számára. Főként a válság tekintetében, amelyet egyre gyakrabban láthatunk, hiszen egyre jobban függünk a harmadik országoktól, és ennek megvannak a negatív következményei. Ez kihat a gazdaságunkra és a versenyképességünkre is. Ez a jelentés nagyon fontos lépést jelent, annak irányába, hogy a céljainkat meg tudjuk valósítani az európai piacok számára, és így sokkal jobb áragon tudjuk az ellátást biztosítani. Nagyon fontos pontokról van itt szó, és hasznos találkozóink is voltak a szakértőkkel és jelentéskészítőkkel is. Elnök, köszönöm szépen! ezt a hozzászólást, és ezzel le is tudjuk zárni ezt a napirendi pontot, és nagyon reméljük azt, hogy az elkövetkező hetekben a parlament szintjén is le tudjuk zárni ezt a kérdést. És közben üdvözlöm Felipe Pedres Calvo kutatásügyi államtitkárt körünkben. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Ő Krisztina Gármendia miniszterasszonyt helyettesíti, aki sajnos nem tudott eljönni, nagyon sajnáljuk de itt ül mellettem az államtitkár úr. Nagyon jó volt, amikor ott volt a miniszterasszony, és találkoztuk vele Spanyolországban, és örülünk, hogy eljött az államtitkár úr. Öné a szó, tessék! Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Az ITRE tagjait különösen Először is bocsánatot kérek, eh, hogy Krisztina eh, Magármendia nem tudott eh, ideérni, ugyanis a légi közlekedés ellenőrzői sztrájkolnak, és próbáltam elérni önöket, de sajnos nem sikerült időbe. Na minden esetre nem tudott eljönni, mert egy fontos ülésre kellett mennie Garmandia asszonynak a spanyol kormányülésen. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és a spanyol soros elnökség munkára beszélhetek a kutatás területen. Amikor Krisztina Gármandia január 28-án a tudományos és innovációs miniszter lesz, lett, akkor tulajdonképpen az Európai Unióban intézményi és politikai változások voltak. Egy új szerződés, egy új 2020-as stratégia, amelyet még meg kellett határozni, és nagyon sűrű munkaprogram a a verseny és kutatási tanácsban. De az intézmény kereten túl a gazdaság és a pénzügyi terület még mindig nagyon nehéz. Ezen problémák mell ellenére a spanyol soros elnökség egy nagyon ambiciózus és proaktív programot akarott, akart felállítani, és nem akartuk az eredeti terveinket feladő, feladni. Ezért egy nagyon intenzív programot állítottunk össze, és a legfontosabb területek az integráció, az implikáció és az inklúzió volt. Az integrációval a kutatási és fejlesztési programot tere, helyeztük az európai projekt köz, közepébe, és egy európai kutatási területet akartunk egy innovációs politikával kiegészíteni, elsősorban a 2020-as európai stratégiát illetően, és a tagállamoknak a cél célkitűzéseit életen. Már bizonyos területeken, az európai kutatási területen eredményeket értünk el, áttekintettük az Európai Kutatási Tanácsnak a szerkezetét, és nagyobb politikai súlyt szeretnénk játszani, és a jelenlegi a tudományos és műszaki bizottság munkájában be akarjuk vonni, munkájába be akarjuk vonni a tagállamokat. E, ezzel párhuzamosan fontos lépést tettünk, a, az, a, a tudás Európájának az integrálására, e, elsősorban az e, európai kutatókat be akarjuk vonni. Először is a márciusi e, versenytanács e, ülésén, és aztán pedig a foglalkoztatási, szociális és egészségügyi tanácsnak az ülésén. Ugyanis szeretnénk biztosítani a tudás mozgását a tanács és a bizottsági kollégák segítségével szeretnénk ezt megtenni. Az európai 2020-as stratégiához való hozzájárulásunk során szeretnénk rámutatni anna, hogy a versenyképességi tanácsban és a februári informális ülésen megvizsgáltuk ezeket a kérdéseket, és megvizsgáltuk a mutatókat és a célkitűzéseket az ERA perspektívából. Különösen hangsúlyoztuk azt, hogy a mutatókat használni kell, amelyek tükrözik azokat az kutatási és fejlesztési plusz I eredményeket illetően. Tehát amikor az RD plusz I jóvá hagyják ősszel, ezt fogja tükrözni. Ezen kívül integráltabb erát szeretnénk létrehozni, és több olyan kérdéssel foglalkoztunk, mint a tudományos infrastruktúra, az S-free, tehát a nagy infrastruktúráknak a, az ütemterve, aztán a PPP-k, stb. Tehát ezek azok a kérdések, amelyeket a legutóbbi tanácsülésen már elfogadtak. Végül pedig az integráció keretében szeretném említeni, hogy a spanyol elnökség a tanács következtetéseit elfogadta, és az európai kutatási és innovációs tervnek az elveit, amelyeket szeptemberben mutatjuk be. És a soros elnökség úgy látja, hogy ilyen módon sikerül egy innovatív Európát felállítani, amelyek segítik majd a bizottságnak a munkáját tulajdonképpen öt terület, finanszírozás, piacok, irányítás, régiók és a személyek, ezek a fő területek. Ami az bevonást jelenti, tehát az implikációt, olyan programokat állítottunk, kutatási és innovációs programokat össze, amely a gyakorlatra helyezi a hangsúlyt, tehát hogy most már a szavakról valóban a cselekvésre hangsúly, tegyük a hangsúlyt. Ezek az energia, az éghajlatváltozás, az előregedés és más kérdések, amelyek a gazdasági válságból való kilábalást fogják segíteni. A fő témá témája a soros elnökségnek, amelyet a kutatási miniszterek San Sebastianban februárban, február 8-án hoztak létre a San Sebastiani nyilatkozat alatt, amely a fellendülés, érénkítés és a gazdaság növekedés kérdéseivel foglalkozik. Ez rá, felhívja a figyelmet arra, hogy válaszokat kell adni a gazdasági válságra. A tudomány és az innováció együtt kell, hogy hozzon eredményeket, és meg kell könnyíteni az európai programokhoz való hozzáférést, ezeknek egyszerűbbnek és hatékonyabbaknak kell lenni. Az egyszerűsítés az egy nagyon fontos kérdés a spanyol elnökség számára, és a tanácsot is érdekli ez a kérdés. Mind a közösségi intézmények és a program projektek résztvevői számára ezek mind fontosak, különösen a KKV-k számára. A soros elnökség úgy érzi, hogy az egyszerűsítés a sine qua non feltétele az előre lépésnek. Tehát a 2020-as stratégiát csak így lehet sikeressé tenni. Egy szélesebb körül megközelítés kell, nem csak a szabályok egyszerűsítésével, hanem hasonló elmozdulásra van szükség egy olyan rendszer területén, amely a bizalmat erősíti a finanszírozást az elvárt eredményekre kell alapozni. A KKV-k számára szükséges, hogy a, a saját eszközeiket optimizálni lehessen, és, és így segíthessék a kutatást is. Tehát a spanyol soros elnökség ezt szeretné elérni, és nagyon örülünk annak, hogy a májusi eh, tanácsi konklúziókban is ez volt. Na most az erával kapcsolatban eh, a szociális dimenziója ennek az eh, európai kutatási területnek szintén nagyon fontos, és ez a harmadik I, tehát az inkluzió, a befogadás kérdését veti fel. Ezzel alatt úgy érez, úgy azt értjük, hogy harcolunk a szegénység ellen, E, és e, az európai tudási társadalmat e, segítsük elő. Ezért tudatosabban kell ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. A soros elnökségben a svéd elnökség nagy kihívásait támogatjuk, tehát a szegénység elleni és az egyenlőtlenség elleni harcot. Az elnökség támogatja ezt a millennium célkitűzések megállapítása utáni tíz évvel is folytatni ezeket. Tehát az európai szegénységi és szociális kizárás elleni programot illetően, és az emberi fejlesztés segítő programokat. A májusi Európai Tanács az Európai Kutatási Térségnek a szociális dimenzióját hangsúlyozta, amely a tudományos és technológiai kiválóságot segíti, egy közös területet alapot meg a fejlesztési együttműködés és a kutatás és fejlesztés között hiszen közvetlen kapcsolat van a 2020-as európai stratégiával és a szociális integráció elősegítésével. A jogalkotást illetően a soros elnökség nagyon örül annak, hogy sikerült megvalósítania két kezdeményezést is az új Lisszaboni szerződés alapján és a parlamenttel való együttdöntési eljárás alapján. Ez pedig a Bonus 169-es programról van szó, ez a balti tengerrel kapcsolatos kutatási program. Ezen kívül az Európai Parlamentnek és a tanácsnak van egy rendelete, a GMES-szel, tehát az Európai meg, Földmegfigyelési Programmal kapcsolatban, amely 2011-től 2013-ig tart. Szeretném megköszönni a parlamentnek az intézmények közötti gyümölcsöző együttműködést, és azt a kiváló munkát, amelyet a két jelentéstevő Lana Elk és Norbert Glant tett, akik jelentősen hozzájárultak, hogy ennek a mérföldkönnek az eléréséhez. Az utóbbi fél fél évben a Tudományos és Innovációs Miniszter, Minisztérium eh, San Sebastiánban egy informális eh, minisztertanácsot tartott, eh, és a versenyképességi tanácsot is bevonta, és több mint 30 témát tárgyaltunk meg, amely az Európai Uniónak a politikai programjában van. Ezen kívül 40 elnökségi cselekvést amelyet a minisztérium és az ügynökségei hoztak létre. Szerintünk az Lisszaboni szerződés azt jelenti, hogy hozzájárulhatunk a különböző projektekhez. És örülünk annak, hogy a soros elnökség az események során olyan érdekes témákat érint, és ezen, ez, intéz, ezen események következtetésein keresztül szeretnénk a versenység, versenyképességi tanácsnak a témáit is támogatni. Ezen kívül szeretnék rámutatni, hogy a spanyol elnökség különös erőfeszítéseket tesz eh, ahhoz, hogy elérje az európai konszenzust az ITER eh, tehát a nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor infrastruktúrának a létrehozásával kapcsolatos. Most pedig akkor a végére érek az előadásomnak. Mint már mondtam az elején is, az elnökség eh, elején is tudtuk már, hogy eh, nehéz kihívásoknakkal nézünk szembe, de ez nem akadályozta meg, hogy ne legyünk ambiciózusak a kötelességvállalásunkban, azért, hogy az európai tudástársadalmat elérjük eh, és ugyanakkor szem előtt tartjuk a jelentést, tehát az állampolgárok Európáját. Ugyanis Európa most éli meg egyik legnehezebb időszakát 1929 óta. Végül pedig szeretnénk ezt az integrációt, implikációt és inkluziót megvalósítani, hiszen úgy érezzük, hogy az európai kutatási területhez így tudunk hozzájárulni, és E, így tudjuk támogatni az európai kutásnak, kutatásnak e, olyan területeit támogatni, amelyek most kerültek az európai agendára. Nagyon örülök annak, hogy elmondhatom, hogy a spanyol soron, e, soros elnökség sikeresen elérte azokat a célkitűzéseket, amelyeket a soros elnökség kezdetén kitűzött és olyan konferenciákat és eseményeket is tanult, tartottunk, amelyek sikeresek voltak. Ugyanakkor továbbra is nagyon sok kihívás áll előttünk, amelyek közül nagyon sokat meghatároz a nehéz nemzetközi és pénzügyi helyzet és a tagállamoknak az a problémája, hogy nem tudják igazából, hogy korlátolt forrásokat hol is fektessék be. Továbbra is befektetünk a kutatásba és fejlesztésbe és az innovációba. De itt kulcsfontosságú szerepet játszanak az olyan intézmények, mint az Európai Parlament, hiszen nagyon lényeges a szerepük olyan döntésekben, amelyek például a közösségi költségvetést meghatározzák az európai költségvetésben. Nagyon fontos, hogy ez a közös látásmód valóban az európai állampolgároké is legyen hiszen nyilvánvalóan a végső címzettek minden szakpolitikáinkban az állampolgárok, hiszen őket kell belevonni a különböző cselekvési tervekbe, hiszen ők, az ő támogatásuk fontos a, az olyan gondolatokhoz, eh, hogy eh, a kutatás és a fejlesztés és az innováció eh, elérhető legyen. És ezért ezt az alkalmat szeretném felhasználni arra, hogy megköszönjem az együttműködést, és szeretném a belga és a magyar elnökségnek a legjobb kívánságainkat átadni. Sikert kívánunk nekünk, ugyanis hatalmas kihívások állnak előttük. Végül pedig szeretném megköszönni az egész csapatot, akik eh, a spanyol soros elnökség alatt hatalmas munkát végeztek, és biztosították, hogy a spanyol soros elnökségnek sikerüljön elérni mindazokat a célkitűzéseket, amelyeket január 1-én magunk elé állítottunk. Nagyon szépen köszönöm, és eh, boldogan válaszolok bármilyen kérdésre. Köszönöm, hogy eljöttek és meghallgattak. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, az összefoglalást és az a kiváló együttműködés. Már néhány kolléga jelentkezett. Réla Madurel kap először szót. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az államtitkár úrnak is, hogy ellátogatott a szakbizottságunkhoz. A frakciónk nevében szeretnénk gratulálni önnek az elvégzett munkához a tudomány és az innováció területén az elmúlt féléves elnökségi időszakban. Rengeteg munkát végeztek egy ambiciózus program kapcsán, jól strukturáltan, Garmendia miniszter úr a soros elnökség elején ezt felvázolta nekünk, és ez igencsak egybevág a minket foglalkoztató kérdésekkel. Nagyrészt úgy érzem, hogy elérték a kitűzött célokat. Itt többek között az ön által elmondottakra arról szeretnék szólni, hogy eh, milyen előrelépést tettünk eh, az európai kutatási térség területén. Az ön által említett témák, az irányítás, a mutatók, az infrastruktúra tekintetében, eh, mint ahogy igen helyesen mondta, nagyon komoly munkát végeztek a tanács által elfogadott elfogadott konklúziók is az ERA kibővítésére irányult, és ennek eléréséhez mindenféleképpen gratulálnék. Ugyanakkor viszont az elméletet nagyon gyakran nehéz gyakorlatba átültetni. Ön hogyan látja, hogy a tanács által elfogadott következtetések, ami az ERA szociális dimenzióját illeti, hogyan épülhet be az európai programokba? A második kérdésem pedig az, az innovációval kapcsolatos. A, politikai, a spanyol elnökség politikai iránymutatásával kapcsolatosan a kérdésem az, hogy ezt hogyan lehet közösségi szinten vagy tagállami szinten megvalósítani. Végezetül pedig gratulálnék azokhoz az intézkedésekhez, amelyek a nemek közötti jobb egyensúly megteremtésére irányulnak a tudomány területén. Minden lehetőséggel élnünk kell, nem csak a lehetőségek felével. És ezáltal lehetünk következetesek, az értékeinket illetően. Köszönöm szépen. Herzog asszony. Köszönöm szépen, államtitkár úr. Néhány dolgot. Először is gratulálnék a spanyol első, elnökségnek. Amikor a válság kitört, minden erőfeszítésüket a pénzpiacok felé fordították, gondoltam én, de végül is nem ez történt, hanem igen, magas polcra helyezték az innovációt és a kutatást. Gratulálnék ahhoz is, amit a GMAS kapcsán, az EU 2020-as program kapcsán és a szociális befogadás kapcsán elértek a kutatás innováció területén. Ez egy kiváló megközelítés volt, és különös köszönet illeti az ön brüsszeli csapatát, akikkel mi nagyon szorosan együttműködtünk, például a GMAS területén. A kérdésem a következő. A költségvetési eszközökre vonatkozóan a, például az űrpolitika vagy az innovációs politika az ITER kapcsán. A mi bizottságunk, az ITRE nem lesz partnere partner abban, hogy a hetes keretprogram projektjeiből lefaragjunk. Gondolom, hogy ezzel ön is egyet ért. Jó lenne, hogyha a tanács is világosan látná, hogy ez nem egy költségvetési kérdés, hanem egy demokratikus kérdés. Ezzel aláásnánk a Lisszaboni szerződést. A kérdésem az, hogy lesz-e kellő bátorsága ahhoz, hogy az ECOFIN-ben elérje azt, hogy ezeket a Lisszaboni szerződésben szereplő demokratikus értékeket ne érje csorba? Mi mindenféleképpen ebben maximálisan támogatni fogjuk. Köszönöm szépen, Lange kolléga. Köszönöm, elnök úr. Államtitkár úr. A versenyügyi tanács március 3-án eh, a tanácsi kezdeményezben teljesen egyértelműen leszögezte, hogy Európában szükség van egy iparpolitikára. És a tanács arra szólította fel a bizottságot, hogy egy közleményt terjesszen elő ez a munka folyik. Az államtitkár urat arról kérdezném, hogy ön szerint milyen elemek, ami az innovációt illeti, milyen elemekre van szükség ahhoz, hogy egy integrált iparpolitika szülessen a jövőben a kutatás és az innováció szempontjából? Mit látna szívesen egy ilyen közös iparpolitikában? Köszönöm szépen. Niszloroy kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EPP körében is pozitív érzések vannak azzal kapcsolatban, hogy mennyire figyelmet szenteltek a versenyképességnek, illetve a kutatásnak. Hiszen sok dolog most a belga elnökséghez fog kerülni, ezt ön is mondtam. Mik azok a kritikus pontok, amelyeket átadnak a belga elnökségnek a kutatás területén, az irányítás területén, a kutatáshoz kötődően, és melyeket kell ezek közül az elkövetkező hónapokban megoldani. Második pontként nagyon sok tevékenység zajlott le a spanyol elnökség alatt, számos találkozó volt, Volt Szeregozában egy találkozó, ahol az innovatív régiók találkozhattak, egyetemek képviselői is részt vettek ezen. És a kérdésem az az, hogy ön megelmítette a szociális dimenziót, de itt a parlamentben a alapok közötti szinergiáról beszéltünk, de a szociális dimenzió mellett még létezik a területi dimenzió is, amely új a Lisszaboni szerződésben, és ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni az itt felmerülő kérdéseket, itt fontos a szabad mozgás, de az innovációnak, kutatásnak is ugyanilyen, ugyanígy kell lezajlania. Szeretném azt öntől megtudni, hogy milyen előrelépést képviselnek el az alap, alapok közötti szinergiák között, illetve hogyan lehetne specializálni az egyes európai régiókat. Dankeschön. Köszönöm szépen, Bieber kolléga. E, államtitkár úr, a soros spanyol elnökség a hangsúlyt, és ennek örülünk, pont a a kutatás és az innováció fejlesztésére fordította az Európai Uniós szinten. Én magam is a Kína delegációnak az alelnöke vagyok, és itt látom, hogy a feltörekvő országok milyen sebességgel emelkeznek az innováció és a kutatás területén. Itt Kínára gondolok, de még inkább beszélhetnénk Indiáról és más országokról. Tulajdonképpen meg mi, az amerikai Egyesült Államok, akik továbbra is előre haladnak, és a nagy feltörekvő országok között találjuk magunkat, magunkat. Eh, ezen feltörekvő országok olyan sebességgel haladnak előre, eh, amelyet nem gondoltunk, eh, hiszen Indiában például 300 ezer informatikus képeznek, és ez hatalmas hatással lesz a kutatási központok áthelyezésében. Tehát az önök hangsúlya erre a területre valóban azt jelenti, hogy remélhetőleg az önök követői a soros elnökségben ezekkel a kérdésekkel foglalkozni fognak. Én egy új kérdést tennék a kollégáim kérdéseihez, tehát, hogy hol tartunk, mennyire léptünk előre, és mit remélhetünk az európai szabványok területén hiszen ez a tevékenység ezen a területen is fontos számunkra. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Thomas kolléga. Köszönöm. Köszönöm elnök úr és államtitkár úr. Több kolléga említette, hogy egy olyan ország számára, amely az elmúlt 6-8 hónapban igen súlyos válságot élt meg, és ezzel egyidejűleg el kellett látni a soros elnökségi feladatokat. Azt hiszem, hogy mindenféleképpen köszönettel kell adóznunk, hogy az európai szempontokat szem előtt tartotta. Tudom, hogy most az önök országa nem könnyű időket él meg, éppen ezért különösen méltányoljuk az erőfeszítéseiket. Két kérdésem van, ami a kutatással és az energiával kapcsolatos. Az egyik a SZET terv. Ön az egyik önök az egyik vezető országa a napenergia terén például, és egyéb innovatív technológia terén. A SZATA kapcsolatos nagyon fokos kérdésben próbáltak előrelépni, konkrétan a finanszírozás területén. Erre senkinek nincs könnyű válasza. Ha esetleg el tudná mondani azt a pár gondolatot, hogy ön szerint hogyan lehetne akár a pénzügyi tervvel, vagy a CO2 tanúsítványokból befolyó bevételekkel összhangban hogyan tudnánk tovább lépni. Egy nagyon nehéz kérdést is megörököltek, nevezetesen az az IKE finanszírozásával kapcsolatosan. A munkacsoport csütörtökön ülés azért Nem tudom, hogy vannak-e elképzelései, hogy az 1,2-1,4 milliárd eurót honnan lehetne előteremteni, amire 2012-13-ban lesz szükség. A bizottság most vizsgálja például annak lehetőségét, hogy az Európai Beruházási Banktól kölcsönt venne fel a német kormány hivatalnokok azonban úgy nyilatkoztak, hogy ehhez nem járulnának hozzá, hogy ez EIB olyan területeket finanszírozzon, ahol nem számíthat megtérülésre, tehát ez egy eléggé zsákutcának látszó dolog. Tehát végül is Herzog asszony is említette, az 1,4 milliárdnak az európai költségvetésből kell majd jönnie 2012-13-ban. Hogyan lehet ezt megtenni? Én ön a Galileót is támogatja, jól tudom, és igen, ékes szólóan beszélt az európai kutatás jelentőségéről. A kérdés az, hogy ön pontosan hol látna lehetőséget arra, hogy csökkenjen az EU költségvetés, vagy honnan lehetne kivenni az EU költségvetésből 2012-13-ban ezt az 1,4 milliárdot Ensú kolléga? Köszönöm szépen, miniszter úr. Én azt szeretném mondani, hogy a spanyol soros elnökség egy kitartó, kitartó erőfeszítéseket tett, ehhez gratulálunk. E, ez az egyik leggyümölcsözőbb munkaprogram volt az Európai Unió számára. Rövid kérdésem lesz, amelyet már egyszer feltettem itt. Ez pedig azzal kapcsolatos, hogy ezek az innovációs és kutatási stratégiák E, jövőbeli finanszírozása vajon gondoskodik-e arról, hogy a tagországok különböző feltételeit figyelembe vegye. Tehát lehetséges-e részt venni e, e, ezekben a programokban, és E, elégséges finanszírozást biztosítani e, gyakorlatibb e, módon. Gut, ich bedanke mich herzlich. Nagyon köszönöm az új kiegészítő kérdéseket, és akkor államtitkár úr, kérem, hogy lehetőség szerint válaszolja meg ezeket. lugar Agradecer. Elsősorban szeretném megköszönni a megjegyzéseiket, kérdéseiket, és köszönöm azt is, ahogy ezeket megfogalmazták. Nagy örömömre szolgál, szolgált, hogy az elmúlt hat hónapban élére állhattam a kutatással, innovációval, fejlesztéssel kapcsolatos programoknak, és köszönöm a kedves szavaikat. Néhány hozzászóló ugyanazokra a dolgokra kérdezett rá, és előzetesen megpróbálok ezekre válaszolni, lehetőség szerint az elhangzottak sorrendjében. És ha hát további információra is szükségük van, akkor ezeket is készséggel majd megadom. Teresa Riera kérdésére. Ön az EU kutatási térség előrehaladására kérdezett rá két szempontból a szociális dimenzió szempontjából elsőként. Erre utaltam a bevezetőmben. Nyilvánvalóan mindenki szenvedélyesen beszél a kutatásról, de ennek megvannak a szociális szempontjai is, a szociális felelősség vállalással összefüggő kérdések. Azt hiszem, hogy jól döntöttünk, amikor a szociális dimenzióról beszélünk. A polgárok is értékelik ezt, jobban megismerték a tevékenységünket, és egyet tudunk érteni mindenféleképpen az elvekben, mint ahogy már említettem, a miniszter úrtól hallottam, hogy elérkezett az ideje annak, hogy a szavakat már a gyakorlatba is átültessük. Nagyon könnyű a szociális befogadásról beszélni, de nagyon nehéz ezt megvalósítani a szakpolitikák szintjén. Egy sor akadály áll az utunkban, és talán egy kicsikét többet foglalkoztunk az elvekkel, mint a konkrét lépésekkel. Minden esetre számos megállapodásban már láthatók az eredmények, amelyek a fejlesztési programokat támogatják. Olyan helyzetekben, amit különösen érint a jelenlegi válság. A polgárok számára jobban meg kell ismertetni a polgárokkal a tevékenységünket. A polgárokat be kell vonni a prioritásokat élvező projektek kiválasztásába, és ez már egy jelzés lehet arra, hogy figyelembe vesszük a polgárok elképzeléseit. És ez kötelességünk is a polgárok felé figyelembe kell venni a javaslataikat a programjainkban. És a szociális dimenziót is jobban érvényre kell juttatni a legfontosabb területeken. Elnézést, hogyha hosszasabban válaszolok, az egyes kérdésekre igyekszem rövidebbre fogni. Az innovációs politika, a kutatásfejlesztési terv nagyon is illeszkedik a ahhoz a szellemhez, amelynek jegyében mi az elnökségünk során dolgoztunk. És most azt kell megvizsgálni, hogy az egyes tagállamokban ez hogyan valósul meg. Elnézést, ha itt Spanyolországra hivatkozom, de hát amellett, hogy európai szinten szorgalmazzuk a dolgokat, mi a spanyol innovációs stratégiára is összpontosítunk. Meg kell nézni, hogy mit tettünk 2010-ben, milyen tervek vannak 2011-re. Az ötödik legfontosabb pont pedig az emberek ezzel kapcsolatosan is folyik a munka, és remélhetőleg a javaslatainkat a tanács minél előbb elfogadja. Itt nem azt mondjuk, hogy Spanyolország példáját kell mindenféleképpen követni, de azt hiszem, hogy érdemes megvizsgálni. A stratégia kidolgozásánál talán segítség lehet. Ha nem is azt várjuk, hogy mindenki ezt a példát kövesse, de itt azt láthatjuk, hogy amit mi általánosságban elmondtunk, hogyan valósult meg a gyakorlatban. Ami a második hozzászólót illeti említette a szociális befogadást, és különösen a két jogalkotási javaslat kapcsán történt előre haladást az ITERT is megemlítette. Nem tudom, hogy meg tudok-e felelni a várakozásainak a válaszommal. A versenyügyi tanácsban a miniszternek sikerült egy kötelezettségvállalást elérni az utolsó napon, ami a legjobb megoldást kínálná erre az igen súlyos problémára. A diagnózis már megvan, valóban egy nagyon bonyolult kérdésről van szó, a kötelezettségvállalás pedig a következő. Egy munkacsoport jön létre, amit a főigazgató fog vezetni, a bal oldalamon itt ül, és eh, az lesz a célunk, hogy az elkövetkezendő napokban a lehető legjobb javaslatot sikerüljön tető alá hozni. Mi minden tőlünk telhetőt elkövetünk, hogy megoldásra jussunk. Nyilván, ha a százszerzalékot elérjük, az lenne a legtökéletesebb, de tekintettel a probléma súlyára, illetve a gazdasági helyzetre, illetve a projekt fontosságára olyan megoldásra kell törekednünk, amelynek révén megpróbálhatjuk a különböző forrásokat is felhasználni a megoldás kidolgozására. Én most konkrét választ nem tudok erre adni, de minden esetre olyan megoldás kell, ami több összetevő, összetevőt ötvöz. És ennek a szellemében dolgozik a munkacsoport, ami a versenyügyi tanács ülését követően néhány órával később már összeállt. Hát, hogy eléggé bátor leszek-e? Igen, mi bátrak vagyunk, a kérdés persze az, hogy meg tudjuk-e találni a legjobb megoldást annak érdekében, hogy az eredeti kötelezettségvállalással folytathasson a projekt. Ami pedig Lange úr kérdését illeti, az innovációra kérdezett rá. és utalt arra, amit Rivera asszony is elmondott, a spanyol elnökség hozzájárulásáról szólt. Az iparpolitika rendszerére vonatkozóan nem pusztán elméleti szinten, hanem arra vonatkozóan is, hogy ezt a gyakorlatba hogyan ültetjük át. és hogy remélhetőleg a terv őszre már gyümölcsöket is hoz. A találkozóra Granadában került sor, a, ahol is és ön is említette a szociális és területi dimenziót, ezt figyelembe vettük a közigazgatás legkülönbözőbb szintjein és területi szinteken biztosítani kell a kompatibilitást. Y cuando hemos hablado de impulsar, fomentar, eh, hacer... Amikor arról beszélünk, hogy egyszerűbb mechanizmusokat kellene megvalósítani, és szükség van az egyszerűsítésre, akkor ennek meg kell felelnie a szinergiáknak, az egyes programok közötti szinergiának. Nem pusztán arról van szó, hogy a az egyes programokat egyszerűsítjük, hiszen ez a szinergiára is kihatással van az egyes programok között. Kompatibilitásra van szükség, a kiválóság elve és a szociális kohézió szellemében. És ezt a kiválóságot kell figyelembe venni. Javítani kell a szinergiát a különböző iskolák és programok között. Weber úr a szabadalmak kapcsán tett fel egy kérdést, hogy ott milyen előrelépés történt. Ezzel a témával részletesebben nem foglalkoztunk a tanács keretében. Minden esetre tudjuk, hogy a tudáslánc végén nem mindig találunk feltétlenül megoldást egy problémára. A tudáslánc utolsó részére kellene hangsúlyt helyezni, ami a szabadalmakat, illetve szabadalmakkal foglalkozik. Az ipar részéről az illetékes miniszterek a versenyügyi tanácson belül igen, intenzíven foglalkoztak a kutatással. Törmesz úr igen jól összefoglalta a gazdasági helyzetet. Sajnos ebben a helyzetben kellett dolgoznunk. Az itére is rákérdezett. Azt hiszem, hogy már erre a kérdésre néhány perccel ezelőtt válaszoltam. Ensió úr megemlítette annak lehetőségét, hogy hozzáférhetőbbé kellene tenni a programokban való részvételt. És végül is az egyszerűsítés is arról szól, hogy lehetővé tegyük a jobb tájékoztatást, az aktívabb részvételt a felhívások kapcsán, és az eljárásokat is egyszerűsíteni kell, hogy elkerüljük az elszigeteltséget a programok között, és a szinergia megvalósuljon. Tehát előzetesen ennyit kívántam elmondani válaszként, elnök úr. Köszönöm szépen a válaszait. Köszönöm szépen az államtitkárnak azt, hogy a hat hónap során ilyen jól együtt tudtunk működni. Hálások lennénk, hogyha átadná üdvözletünket a miniszterasszonynak, és minden jót kívánunk. Nekik mi pedig befejezzük az ülésünket, és háromkor ugyanitt találkozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm.